Buongiorno a tu. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Mielőtt megkezdjük a ma délelőtti munkánkat, a szakbizottsági kollégáknak két közleményem lenne a számukra. Az első, hogy az MV és az ITRE egy együttesülést fog tartani szeptember 26-án 15 órától 18 óra 30 percig. Azért, hogy egy első eszmecserét folytassunk a 2030-ra kitekintve a klíma és energia szakpolitikák keretének megbeszéléséről. Ezen kívül arról is szeretnék tájékoztatást adni, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktus kaptunk a GMES témájában. Hét képviselő ellenvetéssel élt, és ezért a belső szabályok miatt a szakbizottságban, az ITRE-ben szavaznunk kell. Ez a szavazás szeptember 26-án lesz. A módosító indítványok benyújtásának a határideje szeptember 23-a 18 óra. És most kezdjük meg a meghallgatást, a mai meghallgatásunkat. Néhány perces késéssel kezdjük, mert vártam, hogy megérkezzenek a kollégák. Mindenki tudja, hogy 11-ig tartjuk a meghallgatást, mert megfelelő időt kell, hogy szálljunk a többi napi rendi pontunkra is. A mai meghallgatást az ITRE szakbizottság szervezte. Egy nagyon fontos témával fogunk foglalkozni, a gazdaság és a versenyképesség szempontjából, az európai prosperitás szempontjából nagyon fontos ez a kérdés. Az Európai Unió számára a Galileo program tudott megerősíteni egy olyan szektort, amelyben nagyon nagy erőfeszítéseket tettünk, elsősorban kormányközi kezdeményezésekkel, illetve nemzeti szintű ipari ügynöksége segítségével. Az elmúlt évtizedben sikerült kialakítanunk a feltételeit egy szilárd ipari termelési alaphoz, termelési háttérhez, és ez a háttér, a szatellit háttér megfelelő alapot biztosít, megfelelő infrastruktúrát az ipar számára. Ezen a területen fontos szereplők vagyunk, és következetesen hagyjuk végre a két fő programunkat, a Copernicus és a Galileót. A mai, meghallgatáson a Galileo programmal fogunk foglalkozni, valamint a Galileo-val kapcsolatos szabályozással. Marinescu kolléga és az előadók megállapodást kötöttek első olvasatban, és ez mindenkinek megfelelt, és a jelentésről a jövő héten fogunk szavazni az ITRE-ben. Ennek az iparágnak nagy előnyei fognak származni a Galileo programból közvetlenül, és ez az egész ipari láncra érvényes. Az európai iparpolitika megerősítéséhez hozzátartozik, és rendkívül fontos ez a szektor is. Egyébként, ahogy a Nibler kolléga jelentésében ez szerepel is, az európai szakipar nagyon fontos összeggel járul hozzá az éves termeléshez, ez 6 milliárd euró körülbelül, és 34.500 embert foglalkoztat. A Galileónak és az ECNOS-nak nagyon fontos, hogy hatékony koordinációja legyen. Az ügynökség szerepe nagyon fontos lesz a hatékonyság biztosítása tekintetében. És az a jelentés, amelynek én vagyok az előadója, fölállítja a legfontosabb alapokat ahhoz, hogy jól működhessen az egész rendszer. Itt persze gondolni kell a biztonsági és az akkreditációs kérdésekre is. Várom a módosító indítványokat. A módosítók benyújtásának a határideje holnap van, vagyis szeptember 19-én. Nibler kolléga egy másik saját kezdeményezési jelentést készít és az a jelentés pedig azokkal az előnyökkel foglalkozik, amelyel az európai szakipar, iparág amit élvez, és amivel majd hozzá tud járulni a teljes ipari szektor előmozdulásához. Mindkét témával foglalkozni fogunk ma, és most át is adom a szót Nibler kollégának. Köszönöm szépen, elnök asszony, Nezelődös Rolf urak tisztes, tisztelt előadók, kedves kollégák! Én is jó napot kívánok, nagyon örülök, hogy a napi renden ilyen érdekveszítő téma szerepel. Köszönöm szépen Szártori asszonynak, az ITRE bizottság elnökének. Mi az Európai Parlament a múltban mindig elkötelezettek voltunk az ambiciózus űrpolitika mellett. Sok jelentés, határozat, állásfoglalás született, és aláhúztuk, hogy fontos, hogy az űrpolitika ambiciózus legyen, és ennek egy része az iparon alapszik, az űriparon a, biztos fel fog szólalni, nem sokára köztünk lesz, egy saját kezdeményezési jelentés született, született a Galileo és a Kopernikus felhasználásáról, hogyan lehet hozzáadott értéket adni a gazdasághoz. Nagyon örülök, hogy erről ma tudunk intenzíven beszélni. Nagyon fontos, szeretném elmondani a mai meghallgatás elején a Galileo befejeződött, a Kopernikus folytatódik. E emblematikus, jelképes témák a Galileo eredményét 2014-ben is Galileo eredményeit még élvezhetjük. Fontos a Galileót terjeszteni hirdetni. El kell magyarázni a polgároknak, hogy miért biztosítunk finanszírozást a Galileo megvalósítására. A GT és amerikai rendszert mindannyian ismerjük, európai megoldás szükséges, ez a kérdés gyakran felmerül, mi képviselők megfelelően kell kommunikáljuk ezt a polgárok számára saját európai navigációs rendszerünkkel legyen. Ezt kell tudnunk használni. A mai téma tehát e, a, e, az üzleti felhasználás. A Galileo mit tesz lehetővé, milyen kapcsolt szolgáltatásokat a KKV-knak például, hogyan lehet Európában a szolgáltatást javítani. Kiváló előadóink vannak az első panelban az űrről, mint a gazdaság húzó ágazatáról lesz szó. Örülök, hogy Dostorides úr, a GS, a vezetőjét lehet köztünk Rolf úrat is szeretném üdvözölni, a Class Agrosystem ügyvezető igazgatóját. Ő az iparról, iparterületéről jön, és szakember. A második panelben, kedves kollégák, a, az ipari jogokról lesz szó, a szellemi jogokról, főleg a Galileóval kapcsolatban és az ezzel kapcsolatos szolgáltatásokról. Ezzel sok szabadalom kapcsolatos. Ezért is fontos a második panel, mert lehet, hogy ez egy a kérdés, hogy van-e politikailag szükség arra, hogy lépjünk. Meg kell vizsgálni a szabadalmakat, az oldalmak rendszerét, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy a ö, szakemberek mit mondanak a második panelben, majd ö, később mutatjuk be az ottani résztvevőket. Fontos, hogy 2013-ban mielőtt az első szolgáltatások a piacra jutnak, foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Ezért kérem, legyenek jelen, remélem a következő két óra érdekfeszítő lesz. Nos, ennyit szerettem volna mondani, és elnök asszony azt javasolnám. Nem tudom, vissza kell adjam a szót, vagy azonnal adjunk szót Desdorides úrnak. Grazie alla collega Nib. Köszönöm Nibler kollégának a bevezetőt, és most megkezdjük az első panelt. Ennek a témája az űr, mint a gazdaság húzó ereje. Carlo Dorigdesnek adom meg a szót, a GNSS ügynökség főigazgatójának. Tisztelt Szártori elnök asszony, tisztelt eh, európai parlamenti képviselők, nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek a mai napon, és hogy bemutathatom a GNSS ügynökség munkáját, és hogy ez mit jelenthet az európai gazdaság számára. Ezen túl szeretnék eh, rámutatni néhány konkrétumra is ami bizonyítja, hogy nem szabad elvesztegetni ezt a lehetőséget. Az űrtechnológia és ennek az alkalmazása ma rendkívül fontosá vált a piac számára, de a mindennapi emberek számára is. Néhány évvel ezelőtt már lehetett lát, nem lehetett még látni, hogy a mindennapi életünkben ilyen fontos szerepet fog játszani ez a technika. A GNSS a globális gazdasági tevékenység részévé vált. Két milliárd okostelefon használ GNSS technikát a világban, és az számítások szerint a GNSS elterjedése 30%-ról megduplázódik kb. 60%-ra. Vagyis három mobiltelefonból kettőnek már GNSS technikája lesz. Európában már most is az autók több mint egyharmada, az új autók több mint egyharmada GNSS rendszerrel van ellátva, GNSS eszközökkel. A szatellitek a műholdok támogatják a városi forgalom optimalizálását, és hogy kevesebb legyen a környezetszennyezés. A GNSS alkalmazásokat a repülésben, a mérnöki technológiákban, a mezőgazdaságban, a tengerészetben és nagyon sok egyéb helyen is használják a navigációs rendszerek és szolgáltatások nagyon sok kézzelfogható eredményt fognak hozni a piacra. Most koncentráljunk néhány konkrét számra. A gazdasági válság ellenére a GNSS piacból származó jövedelem növekedése várható a következő években, évente 9%-os mértékes ez az elvárt növekedés. Ez a legnagyobb növekedés a lokációs alapú szolgáltatásokra fog fogla, koncentrálni, illetve a közúti szolgáltatásokra. Ez a két terület a teljes piac 90%-át fogja képviselni. Az OECD szerint minden egyes az űrtechnikákba befektetett euró négyszeres vagy kilencszeres összeget hoz vissza a piacra. A GNSS esetében a befektetés megtérülése akár még gyorsabb is lehet. Minden egyes erről, amit a közhatóságok befektetnek GNSS-be, például az intelligens közlekedési rendszerekbe, az elemzések szerint tízszeres haszonnal járhatnak a gazdaság számára. És bizonyítás van arra is, bizonyíték van arra is, hogy az úgynevezett downstream termékekben, szolgáltatásokban megjelenik a GNSS technika. Az ipar, és különösen a kis és középvállalkozások kulcsfontosságú szerepet játszanak, és rendkívül fontos, hogy kihasználják a GNSS infrastruktúrát. Az űrpolitikában történő befektetésnek figyelembe kell vennie a szociális és a gazdasági előnyöket is, például a magasabb foglalkoztatást, több jövedelem az iparágak számára, költséghatékonyság szolgáltatások hozzáadott értéke alapján. 2017-re 2027-re az EGNOS és Galileo alkalmazásokból származó előnyök 90 milliárd eurót fognak kitenni. Ebben például szerepel a közlekedésre szánt idő csökkenése, a széndiokszid kibocsátás csökkenése, kevesebb fűtőanyag használata. Jelenleg 300 ezer ember dolgozik Európában az űrtechnológiában, a, beleértve az upstream és a downstream szolgáltatásokat is. Mindenek alapján azt mondhatjuk, hogy 300 ezer alkalmazott dolgozik ezen a területen. A becslések szerint Ezeknek az embereknek a 15%-a a GNSS technikával foglalkozik. Nem csak mérnökökre van szükség, tudósokra van szükség, hanem informatikusokra, üzleti vezetőkre, adminisztratív alkalmazottakra és más képességekkel rendelkező dolgozókra is. Ez azt jelenti, hogy az űrpolitikával Európa egy emberi tőkét fejleszt, know-how-t fejleszt ki, innovációt jelent, és ezzel fokozza az ipari képességeket. Ez nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk ezt az aspektust. A Galileóval Európa rendkívül fontos know tett szert. A Galileo rendszer, ami az első polgári célra tervezett műholdrendszer technika, azt várhatjuk, hogy Európának növekedni fog a szerepe a világ szintjén, pontosan az EU GNSS rendszerének köszönhetően. Mi is az Európai GNSS ügynökségnek a szerepe? az ügynökség feladata a GNSS technika alkalmazása. Aktívan dolgozik az ügynökség az Etnos és a Galileo innovációk alkalmazása területén. A legfontosabb feladata az ügynökségnek, hogy pozitív ökoszisztémát alakítson ki a polgárok és a városok számára, és hogy még, minél, még inkább minden, minden inkább ki tudják használni ezeket a zászlós hajó vállalkozásokat és kezdeményezéseket a városok és a polgárok is. Az ügynökség támogatja az innovációt a Horizon 2020-as program segítségével. Erős piaci naha támogat aztán a kulcsfontosságú szereplőket támogatja az értéklánc mentén a alkalmazással foglalkozó technikusok, a, gyakorlatilag a GNSS alkalmazásának a feltételei kialakításához szükséges technikákat. És végül a felhasználói szegmens támogatása, vagyis hogy föl tudjanak készülni széles körben a felhasználók a GNSS technikák alkalmazására. Néhány eredményt is szeretnék felsorolni, amit eddig már elértünk. Először is eh, szeretnék utalni a polgári repülésre. Az európai eh, repülőterek és a repülőtársaságok a EGNOS eh, eszköz megközelítési eljárást használnak 87 repülőtér van Európában, ezek mind alkalmazzák az EGNOS technikákat. Az EGNOS gyakorlatilag a Galileo előfutára. A piaci fejleményeknek köszönhetően az európai gazdák kétharmada már most is használ GNSS technikát. Az EGNOS hozzájárul ahhoz, hogy a gazdaságok demokratizálódhassanak, hiszen támogatja a gazdákat a földterületek minél megfelelőbb kihasználásában, felhasználásában. Egyébként erről részletesen fog beszélni pár perc múlva Klaus Herbert Rolf úr. A következő évtizedekben a vasút is használni fogja egyre nagyobb mértékben a GNSS rendszert, és a mi számításaink szerint a vonatok 30%-át hamarosan el fogják látni GNSS technikával rendelkező felszereléssel. Az Európai GNSS Ügynökség intenzíven dolgozik az EGNOS és a Galileo alkalmazása érdekében más területeken is, például a közutak, a vasutak, a építésű területén. De már most is a meglévő modellek 30%-a Galileo technikát alkalmazza. Ez fontos eredmény, figyelembe véve a rendszer végrehajtásának a jelenlegi fázisát. Most egy másik fontos aspektus is szeretnék kiemelni, ez pedig a szabályozói feladatokat foglalja magába. Nagyon fontos, hogy a GNSS technika Galileóba való bevonását tudjuk ösztönözni, és minél szélesebb körben elterjeszteni a piacon. Utalnék az ECOL rendeletre az új gépjárműveknek például vészhelyzeti felszereléssel kell rendelkeznie. Ez azt jelenti, hogy 215 millió gépjármű kell, hogy megfeleljen ennek a rendeletnek. Aztán a digitális tachográf rendelet célja, hogy a jelenleg 30 30 ezer tehergépjármű, amit Európában használnak, fel kell, felszerelve, felszerelve digitális tahográffal. Ezekkel az adatokkal szerettem volna bemutatni, hogy mennyire fontosak a szabályozási intézkedések a vállalkozások számára. A Galileo nagyon versenyképes területen kell, hogy működjön, hiszen más rendszerek is léteznek, vagy vannak kialakulóban és a downstream technológia nagyon gyorsan fejlődik. Most kutatjuk, hogy milyen eszközök, milyen források állnak rendelkezésre a kutatási programok számára, azért, hogy az európai innovatív gondolkozást tudjuk támogatni, méghozzá úgy, hogy ehhez hozzákapcsoljuk az értékesítési lehetőségeket is. Például az Európai Bizottsággal együtt vizsgáljuk most, hogy milyen a Horizont 2020-on túli pénzügyi forrás tudnánk használni a vállalkozásai kezdeményezések támogatásához, amelyek közel vannak a piachoz. A valós kihívás az lesz, hogy a versenyelőnyöket a Galileo esetében tudjuk kihasználni a más rendszerekhez képest. Meg vagyok győződve arról, hogy az ECNOS és a Galileo plusz a szabályozási háttér és a megfelelő pénzügyi támogatás az új generációs alkalmazásokhoz. Mindezekkel az eszközökkel nagyon jó úton haladunk azért, hogy Európa számára megfelelő előnyöket biztosíthassanak ezek a technológiák. Köszönöm. Carlo de Dorides. Köszönöm szépen Carlo de Doridesnek az előadást, és most átadom a szót Klaus Herbert Rolfnak aki a Class Agrosystems-nél. Mikrofon. Oh, ja, danke für die Einladung, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen a meghívást, elnök asszony. Tíz percet kaptam. Két órát szoktam beszélni az ügyfelek E, előtt erről a témáról, de most megpróbálom 10 percet mondani. A mezőgazdaság és a műhold technika e, sokak számára önök közül, illetve a ö, e, nagy közönség számára nem szokásos. Négy része lesz az előadáson Először a tendenciák, utána, hogy honnét jön a klász, utána a smart farming következik, amely mindig szerepel az újságokban, végül pedig a jövőről szeretnék beszélni. Nos, mi visz előre, és mi tart vissza? Jelenleg 7,1 milliárd lakos van a Földön, 2005-ben 2050-ben 9 milliárd lesz. Ez az jelenti, hogy egyre nagyobb szükség lesz élelmiszerre, húsra, gabona neműre, különböző fogyasztási szokásokkal, illetve hát csökken a megművelhető földterület. Ezzel párhuzamosan kell egyre több embert ellátni, traktorokat, más mezőgazdasági gépeket gyártak lász. Egy ideje az elektronikával, a ö, szoftverrel ö, foglalkozunk. Csak akkor sikerül mindenkit ö, megfelelően táplálni, hogyha ö, ezt okosan tesszük. A második pont a smart farming. Tekem tetszik ez a kép és ez a megközelítés digitalizáltá vált a mezőgazdaság. A bináris kódot találtuk, tanultuk az iskában, most már csak digitálisan az Apple-ban. Nem lehet egyre nagyobbá válni, egyre impozánsabbnak, ahogy mutatják a képek. Elértük a gépekkel a határt az a megoldás, hogy okosabbak legyenek a gépek. Az előző előadó jól mondta, hogy az EGNOS, a e, GNSS, e, e, az út mérföldkövei. Ezt a modellt kell felhasználnunk. Az Európai Uniónak szerintem ezt az utat kell követnie. a jelenlegi tendenciák ezt mutatják. Műhold technikára van szükségünk. Mezőgazdasági oldalról szólnék most. A gazda azt kívánja, hogy bizonyos távolságból szemléje a gazdaságot, például Westfáliában, Münsterben, vagy Lengyelországban egy nagy mezőgazdasági üzem, vagy Párizs mellett. Nos, ott a tej, vagy sejtsertés termelés az utóbbi években a sokszorosára nőtt. Ehhez gépek kellenek, megfelelő gépeket kell találni nem arról van szó, hogy helyettesíteni kell a gép vezetőjét, hanem a buta feladatoktól kell megszabadítani. Um, értelmeség kell tenni az útvonalat például, amit bejár, és pontos értelmes technológia kell. Következő pont, egyre több dokumentációt kér a fogyasztó a termelőtől. Ezért mezőgazdászként szeretném, hogy ez a, akit láttunk, ez a kislány nagy étvágyjal tudjon beleharapni a szendvicsébe. mint itt eh, látható, egy eh, Galileo műhold van jobbra, és egy Kopernikus eh, balra. Két dolgot végeznek a traktornak. Balról az látni, hogy a biomassa fejlődése hogyan alakul amikor fenn vannak a műholdak, akkor biomassa térképet lehet nyújtani a gazda számára. Meg lehet mondani, hogy X tél után mekkora kár van például, illetve hogy tovább fejlődik-e a növény, vagy újból kell vetni a másik műhold, a jobb oldali önöknek, az utat mutatja. Az Agnosszal ez már jól működik. 15-20 centis pontosságról van szó. Ez hihetetlen szabad jel esetén most már egyes esetben két centiméteres pontosságot sikerül elérni sokakban felmerül a kérdés, hogy miért kell ekkora pontoság a mezőgazdásznak, mert az autóiparban sikerül ugyanezt megér, elérni, de itt nincsenek térképek, más precíziós technikára van szükségünk a mezőgazdasági területeken ha 5%-kal javítjuk a pontosságot, akkor jobb eredményeket érünk el. Nagyon Máltáról Madridba 23-szor el lehet jutni azzal az üzemanyaggal, amelyet így megspórolunk, csak az 5%-os javulással növényvédő szereket is sikerül így megtakarítani. Ez a szép ebben a szakmában. Végezetül szeretnék visszatérni a Kopernikus rendszerre. Kicsit csalódottak vagyunk, hadd mondjam, mert majdnem három hónapos késésben vagyunk, és ez egy évünkbe kerül mert a mezőgazdasági folyamatban nem mi állapítjuk meg, hogy mikor alkalmazzuk az új technológiát, hanem amikor a természet ezt megengedi. Most már három hónapos késésben vagyunk, vége a szezonnak. Nagy kár, remélem 2015-ben ez sikerülni fog. Hoztam képeket jobb oldalon potenciális térkép látható, amelyet kiszámoltak több év tapasztalata alapján. Középen radarképek láthatók. A Kopernikus ilyet kell adjon a jövőben. Látjuk, hogy a hmm az eredmények nagyon hasonlítanak. Reméljük, hogy a jövőben sikerül átöltetni a Kopernikus eredményeit a Galileónak hála. Köszönöm szépen a figyelmüket, állok rendelkezésükre kérdések esetén. Köszönöm szépen, szeretnék tényleg köszöntet mondani. Önni a szó, vagy nem, vagy mégse akar hozzászólni? Van valamennyi időnk a hozzászólásokra. Tessék öné a szó. Dziękuję bardzo. E, no to wszystko pięknie wygląda. Jestem e, pod wrażeniem. E, Ez minden nagyon szép, nagyon jó, tényleg nagyon nagy benyomást gyakorolt rám. Tényleg egy valós optimalizációról van szó, de hogyha nagyon merevek ezek a rendszerek, és hogyha nincs alternatív megoldás, akkor fölmerülhet az a probléma. Tehát merev a rendszer, hogyha valamelyik elem nem, és rendszer leáll. Ez azt jelenti, hogy a rendszernek a megbízhatósága kockázatos. Milyen, mik lehetnek ezek a kockázatok? Ez az első kérdésem. Szerintem kétféle kockázat merülhet fel. Az egyik, mondjuk rossz az idő. például a napozással kapcsolatban, a benapozással kapcsolatban problémák merülnek föl. De lehet emberi humánus kockázat is, hiszen lehet, hogy bekövetkezik az, hogy a szatelitek nem fognak tovább működni. Mondjuk egy ellenség föllő egy másik műholdat, amely alumínium port szor ki, és ez azt jelenti, hogy ha merev a rendszer, akkor hirtelen le fog állni. Egy teljes blackout fog bekövetkezni. Köszönöm. Köszönöm. Praszita kolléga. E, moje otázka zní takto. E, v mé zemi, to jsem z České republiky. Köszönöm szépen. Én a Cseh Köztársaság képviselője vagyok. Az országomban a legtermékenyebb területén GPS rendszereket használnak ugyanazon célból, mint amit ön elmondott, de mi az, amiben az ön rendszere jobb, és milyen előnyei vannak ennek a GPS rendszernek? A precíziós agrárium, amelyben valahol az alap pontosan a pontosságból és a pontos inputból fakad, ahol a GPS és műholdas képalkotás is létezik, mi erről tudunk, a Csehköztársaságban használjuk is. Történelmi okai vannak ennek. Nagy kiterjedésű gazdaságokkal rendelünk, rendelkezünk, így a gazdák a gps el nagyon jól tudnak dolgozni, de az önök GPS-en miért jobb, mint a másik? Köszönöm, hogyha nincs további hozzászólás, további kérdés, akkor már is visszaadnám a szót az előadóknak, először Dedorides úrnak. Köszönöm, elnök asszony, Szátori asszony. Az első kérdéssel fogok foglalkozni, és a másodikra talán jobb, hogyha Rolf úr válaszol, hogy mennyire merev a rendszer. Ez egy fontos téma, és pontosan ezért próbáltam kiemelni a Galileo előnyeit. A Galileo a meglévő GPS rendszerhez tud csatlakozni. Ez az egyik fő értéke a Galileónak, hogy megadja a lehetőséget azt, hogy komplementer módon a meglévő GPS rendszert kiegészítse. Ez az egyik legfontosabb előnye és ezt már elismerik az óceán túloldalán dolgozó kollégáink is. A pontosság, az hozzáférhetőség, hogy több műhold legyen fönt az űrben, ez javítani tudja a szolgáltatásokat. És például ez megoldást jelent olyan esetben, amikor az egyik rendszer nem működik, vagy nem jól működik. A Galileo és a GPS esetében is igaz az, hogy specifikus jelzéssel, jellel dolgoznak, amit meg lehet erősíteni. Specifikusan úgy vannak tervezve, hogy a rossz támadásokat ki tudják védeni ez egy plusz elem, ami a rendszer megbízhatóságát tudja garantálni, természetesen bizonyos szolgáltatások esetében. Végül, de nem utolsó sorban a Galileo és az EGNOS, de különösen az EGNOS tervezése úgy történt, hogy kritikus biztonsági szolgáltatásokat is nyújtjon. nyújtson. Ez azt jelenti, hogy az úgynevezett integritási információt is megadja. Ha bármilyen okból a szolgáltatás nem megfelelő, rossz a működése, akkor a felhasználó tájékoztatást kap 6 másodpercen belül arról, hogy a rendszer nem megfelelően működik, és akkor át tud térni a felhasználó egy másik rendszerre. Ezzel csak azt szerettem volna mondani, hogy igen, természetesen a rendszer megbízhatósága kapcsolódik a rendszer merevségéhez, de ez nem annyira kockázatos, tehát nem pont úgy működik itt a rendszer merevsége, mint más esetekben a ilyenfajta, amit bemutatom, olyan fajta biztonsági megoldások már rendelkeznek. Köszönöm, Rolf úr. Köszönöm szépen. Köszönöm a feltett kérdést. Teljesen igaza van. az ön országában valóban már a 90-es évek elején és végén is a GPS specifikus értekezletekre látogattam. El érdekes kérdéseket tettek föl a fiatal, dinamikus gazdák, azóta persze ők is bizonyára érettebbek, idősebbek lettek, de nem csak az új Galileo rendszerrel lehet dolgozni, hanem minden ö, műholdas rendszerrel, ami igazán fontos az az, hölgyeim és uraim, hogy mi a hozzáadott értéke a mi ipari csoportunknak. Nincs is igazán ennek jelentősége, ami viszont az európai műholdas rendszert illet, és hogyha az valóban kiváló minőségű, akkor mi ebbe a technikába akarunk investálni. A Galileót nagy izgalommal várjuk, már ugyanígy a Kopernikuszt is, úgyhogy jogos a kérdés, miben vagyunk jobbak, hát nem mondhatnám, hogy jobbak vagyunk, hanem olyan technológiákkal dolgozunk, amelyek rendelkezésre állnak. Mi gyártóként nem adhatunk át mondjuk egy gazdának egy prototípust, hanem egy stabil rendszert kell, hogy kialakítsunk. 30 éve dolgozom a szakmámban, és különböző eltéréseket látunk, a három-négy méteres eltéréseket is, akár a pontosságban, a hely meghatározásnál, és amikor az Európai Unióban a Galileo bevezetéséről döntés született, sokkal stabilabbá várt hála ennek a rendszerünk, az európai rendszer. Mi ezt használjuk? Köszönöm. Igen, én is köszönöm, valóban ez a legmeghatározóbb, mondja Nibler asszony. Mi már évek óta ezen dolgozunk Európában, és számos kezdeményezés történt a rendszer finanszírozására. Fontos, hogy a hozzáadott érték Európában maradjon, és a kis- és középvállalatoknak esélyük legyen arra, hogy olyan szolgáltatásokhoz jussanak, amelyeket a közfinanszírozásból tudunk megoldani. Ennek eh, a rendszernek valóban eh, a polgároknak eh, hála is meg kell, hogy szülessen ez a rendszer, és Hát persze az SMS botrányról mi is tudunk, tehát a független, és az NSA botránya kapcsolatban is látjuk, hogy mennyire fontos, hogy függetlenek legyünk Európában. Ezért is szerveztük meg ezt a nyilvános meghallgatást. Az átültetés, projekt átültetést is megvalósítottuk. Mindent megtettünk ennek érdekében, kollégáink számosan eh, Galileo finanszírozási problémákon dolgoztak, a bizottság aztán javaslatot tett a probléma megoldására, eh, rendszeresen eh, európai projekt mellett tettük le voksunkat, hogy a gravitációs pont minden egyes tagállamban megjelenjen és részt vehessünk, és Európában maradjon ez a know-how. Egy kérdést is fel szeretnék tenni, majd a második panelre is gondolok már itt. Említette ön, hogy ami a szolgáltatás kifejlesztését illeti a Galileóval kapcsolatban, nos, ez a teljes téma, és már akkor a, a szabadalmak témája is ügynökségként önöknél megjelenik, mint kérdés általában a szellemi tulajdonjog kérdése? Desdorides úr, hogyan látja ön a szellemi tulajdonlók kérdésének aspektusait eh, ahhoz képest, amilyen munkálatokban az ügynökség részt vesz? Dedorides úr, tessék, kérem válaszoljon a kérdésre. A szellemi tulajdonjog kérdések, illetve ennek a szakpolitikája az egy olyan téma, amivel foglalkozni kell, de nem tartozik közvetlenül az ügynökségünk hatáskörébe, hiszen ez egy olyan szakpolitika, amely most alakul a bizottság keretei között. De természetesen az Európai Géneses Ügynökség az egy, egy olyan szereplő, egy olyan piachoz közeli szereplő, amely tudja támogatni a bizottságot ebben a munkában. Természetesen az az érdekünk, hogy védjük az európai befektetéseket, beruházásokat. Muszáj foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. A Galileo most kezdi meg a felhasználási, a kereskedelmi fázist, és mi is támogatjuk, hozzájárulunk a bizottság munkájához, amikor meghatározza ezt a szakpolitikát. Köszönöm, és valóban szeretnék köszönetet mondani a két előadónak az előadáshoz, a válaszokért. Lezárjuk a találkozó első részét. Jekaterini Kavada, és Jean-Charles Örkád, a következő két előadó. Kérem, hogy foglaljanak helyet itt mellettem. Köszönöm. Bene, iniziamo. Kezdjük meg a második panelt. Szellemi tulajdon, lehetőségek és jövőbeni fejlemények. Már is átadom a szót Katerini Kávádának, aki az Európai Bizottság vállalkozási igazgatóságának a vezetője, és ő a, foglalkozik a Galileo szellemi tulajdonjog kérdéseivel. Tessék! Thank you, Mrs. Sartori, and good morning to everyone. Köszönöm szépen. Elnök asszony, jó reggelt kívánok mindenkinek, a tolmácsoknak is. Köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek eh, az Európai Bizottság részéről. Köszönöm szépen, nagy megelégedéssel és örömmel tapasztalom a meghallgatás megszervezését. Nibler asszony elmondta nekünk, hogy eh, 2014-re néhány hónapon belül fel kell készülnünk, mert az Európai Bizottság és általában Európa is készen kell, hogy álljon. A szellemi tulajdonjog igen fontos eleme, kulcsfontosságú eleme a programunk sikerének beruházunk az elmúlt időkben már ebbe a területbe, és végre megtérülést is tapasztalunk Programmenedzserként úgy véljük, hogy amennyiben lehetőségünk van arra, hogy a szellemi tulajdonjogot védjük, és előre lépjünk egy optimális felhasználásával a jogoknak, akkor először is nagyszerű előrelépést érünk el világszinten, másrészt pedig lehetőségünk lesz arra, hogy technológiókat fejleszünk én nem csak ö, ö, ma, ebben a területen, hanem olyan spin-offsokban is, a kis és középvállalatokban, vállalatoknál különösen, amelyek fontosak, ezen túlmenően pedig gazdaságunk és a szociális gazdaság számára is kulcsfontosságú terület. Ahogy Rolf úr is elmondta, napokon keresztül tudnék a témámról beszélni, de sajnos csak 10 perc áll rendelkezésemre, ezért három külön aspektusra szeretnék koncentrálni. Az első ilyen téma a jogi és szabályozási keret, amelyben az Európai Bizottság dolgozik. Kötelező kötelezettségek, amelyek ebből a szabályozási keretből fakadnak másodszorban. Szeretnék reflektálni önöknek és világosra szeretném tenni, milyen politikai célokról van szó, és fő ö, elvekről, amelyeket figyelembe kell venni az Európai Bizottságban és a politikai testületekben is, amikor előkészítjük a szellemi tulajdonjogi stratégiát. Miért? Mert nem tudjuk a Galileóval a tárgyalásokat folytatni, és azon dolgozni, hogyha világos, koherens és optimális stratégiát nem dolgozunk ki a e területen. Az Európai Bizottság ezzel kapcsolatban politikai iránymutatásokra vár az Európai Parlamenttől. Végül, de nem utoljára az időkeretekről szeretnék a bizottság munka ütemtervéről beszélni, amelyben az Európai Parlamenttel konkrét ajánlásokat szeretnénk 2014 elejéig a szellemi tulajdonjog területén megvalósítani. Ami a jogalkotási keretet illeti, tudják önök is, hogy 2008 óta 2000, egy igen fontos döntést hoztunk itt a bizottságban, parlamentben a hogy végre az Európai Parlamentnek hála is valóban kézzelfogható rendszerrel rendelkezünk 2008 előtt, ez nem volt meg így. Maximum néhány épülettel rendelkeztünk, de saját műholdas rendszerrel és a szellemi tulajdonjogból fakadó intelligenciával és tudását háttérrel nem rendelkeztünk. Ez egy forradalmi hozzáadott érték volt, politikai értelemben is, miért két okból. Először is az Európai Uniónak szüksége van a teljes ellenőrzésre a kulcsfontosságú Galileo rendszerben. Ez az előtt nem volt így a mi oldalunkról nem függhetünk megállapodásoktól, licensz megállapodásoktól, kereskedelmi partnerekkel kötött licencektől. Biztosítanunk kell azt, hogy folyamatosan tudjunk szolgáltatni. Ez az első ok. ez pedig igen fontos ok volt a döntéshozatara az, hogy amikor az Európai Unió már saját kritikus szellemi tulajdonjog bázissal rendelkezik, akkor nyitott, ingyen ingyenes és nem diszkriminatív hozzáférést kell, hogy biztosítsunk minden egyes GNSS iparnak és felhasználónak. Természetesen úgy dolgozunk a rendszeren, hogy az emberekért, felhasználókért tevékenykedünk, vonzóvá tegyük a felhasználást, felhasználó barátát tegyük azt. Elnök asszony, annak érdekében, hogy az előadásomat követhessük, talán magukat, a diákot is jó lenne felvetíteni. Na most magáról, arról, hogy hogyan is alakul az IP portfóliónk, arról majd egy prezentációt hallunk Urkád úrtól. Néhány szóban engedjék meg, hogy elmondjam, mennyire büszkék vagyunk, hogy a befektetésünk nagy sikerrel jár. A fő IP portfóliót már védeni tudjuk, a történelmi tulajdonosok, a KNESZ Franciaországban, aztán a Szellemi Tulajdonjog és Európai Technológiai Intézet, és nagyszerű perspektívák állnak számunkra lehetővé arra, hogy növekedjünk. 14-ben transfert kapunk az Európai űrügynökségtől, az Európai Bizottság felé. Minden IOV fészsel kapcsolatos hozzáadott értéket megkapunk, és az IPR, amely a bevezetés fázisából átlép, kézvetetten már az EU védelmét élvezi majd példaként, ha csak meg egy olyan státuszt, amely az OSSIS ICD megoldás egy nyitott szolgálat, amelyet hat partner támogat, már most rendelkezésre áll egy internetes oldalon. Ez egy dokumentum, amely lehetőséget ad arra, hogy a gyártók és világszinten megkapják ingyenes alapon a teljes technikai aspektusait az a nyílt szolgálati interfésznek, és, és ez az OS-SIS interfész. A jövőből a jövőbe a múltból 2014. január 1-től egy új jogszabályi kerettel rendelkezünk majd, ugyanazon elveket alkalmazunk a szellemi tulajdon jogban, ezt megtartjuk ezen túlmenően, ami az IP tulajdonjogot illeti, a bizottságot felkérték sürgősen, hogy politikai kötelezettséget vállaljon arra, hogy az optimális felhasználását a szellemi tulajdonjognak védelemmel, oltalommal együtt megoldja programokon keresztül. Ezen keresztül mi iránymutatásokat kaptunk, irányelveket ezen keretne megvalósítására. Először is van négy irányelvünk, ebből az első irányelv, egyfajta cél a bizottság számára az, hogy biztosítsuk a harmonikus növekedését a GNSS marketnek a szükségtelen akadályok leépítésével mindent harmonikus módon kell kifejleszteni. Második politikai célunk az, hogy támogassuk az új technológiák fejlesztését és használatát. A hozzáférést kell bátorítanunk, és harmadik feleket is fejlesztésre kell bátorítani, kis és középvállalatokat is. Ez a bizottság számára központi fontossággal bír. Harmadik célunk az, hogy védjük azon EU-IP eh, e jogok hozadott értékét, amelynek hála negyedik módon minden egyes résztvevő érdekét kell védenünk. Ezzel kapcsolatban még egy gondolatot szeretnék megosztani önökkel. Nem csak a parlamentben, hanem mindenkinek meg kell érteni azt, hogy eh, ö, amikor a, a szellemi tulajdonjogról beszélünk, nem csak a bizottságról, nem csak az EU uh, uh, IP árjáról van szó, hanem a, a, az állami ágazatokat is be kell vonnunk annak érdekében, hogy alkalmazható és optimális megoldások mellett uh, sikerüljön dolgoznunk. Aztán az építő kockák, amelyeket már most elemzünk, először is az Európai Bizottság biztosítania kell a hozzáférhetőséget az Galileóhoz a harmadik felek számára. Meg kell nyitnunk a harmadik felek számára is ezt a kincses tárat, és valahol hidat kell vernünk, építenünk a hozzáférés viszonossági alapon való megoldása szempontjából is a Galileo programnál a szabadalmak olyan esetében, amikor azok harmadik partner tulajdonát képezik. Harmadik építő elem az a munka, amelyel megfelelő eszköztárat alakítunk-e a Galileo programok, Galileo piacok számára, kis és középvállalatok számára, hogy a megfelelő szellemi tulajdonjog mellett tehessék le a kezüket, Utolsó sorban pedig koordinációt kell biztosítanunk a meglévő szellemi tulajdonjog értékesítésére, érték növelésére és kezdeményezésekre a kis és középvállalatok bevonásával azzal zárnám előadásomat, hogy a következő lépésekről, valamint az időkeretről beszélnek. Jelenleg a bizottság már elébe megy a rendelet elfogatásának, és már is előkészít egy tanulmányon keresztül a jelenlegi helyzet tanulmányozásának hála egy munkaanyagot, és mi történik Európában, Európán belül, házon belül, és aztán kitekintünk, egyfajta áttekintést nyújtunk a világhelyzetről, különböző dosszié oldalakat tanulmányolunk szakértői, ipari képviselőkkel és minden érdekel fél bevonásával. Az időkereten belül reméljük 2014-re készen leszünk arra, hogy az Európai Parlamenthez és a tanácshoz konkrét konkrét ajánlásokkal visszatérhessünk, konkrét gondolatokkal, amely egy keretet, egy IPR keretet határoz meg saját érdekeink védelmének és a jövőbe mutató munkának. Hála nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Grazie, Catherine. Köszönöm szépen Jekaterini Kevádának. Most pedig megadom a szót Jean-Charles Urkádnak, aki a France Brevet igazgatója. Bien. Jó napot kívánok! Először is szeretnék házan köszönetet mondani Álmária Sartorini és Angelika Nibler asszonyoknak az Európai Parlamentben, hogy kaptam lehetőséget önökkel megosztani néhány gondolatot a szellemi tulajdonokról és a szabadalmakkal kapcsolatban a Galileo program kapcsán. Először is néhány szó a Franz Bauervel kapcsolatban. Az első szuverén európai befektetési alap, amely teljes egészében a szabadalmakkal foglalkozik. Ázsiában, Japánban, Tajvánban, Kínában léteznek ilyen alapok, amelyeknek célja az ökoszisztéma, az innovatív ökoszisztéma támogatása ezekben az országban. Azt hiszem, hogy ez egy nyilvánvaló szükségszerűség a szabadalom bonyolultsága miatt. Az a hivatásunk, hogy segítsünk, az a célunk, hogy segítsünk az innovatív ökoszisztémáknak, a kis és középvállalatoknak, sőt a nagyvállalatoknak és a kutatóközpontoknak jobban kihasználni kutatásaik eredményét, azaz a szabadalmakat, és biztosítani, hogy megtérüljön a kutatás, értékesíteni tudják a szabadalmat. A vállalatokat szeretnénk segíteni abban, hogy a felhasználási szabadságokat biztosítjuk szemben harmadikak felekkel, illetve nem európai szabadalmakkal. A két dimenzió összefügg az értékesítés és a felhasználási szabadság. Elkezdtünk európai partnerekkel dolgozni kb. két évvel ezelőtt. Szorosan együttműködünk a Knesszel, Franciaországban, az Európai űrügynökséggel és a nagy szereplőkkel, az ADS, Thales, Alenia Space és a TAPTAM. Először is fogom összefoglalni a helyzetet, milyen a kontextus Galileóval kapcsolatban, és a gnss kapcsolatban, milyen kockázatok vannak, és milyen ajánlásokat tudunk megfogalmazni. Nos, először is a környezetről. Megpróbáltunk azonosítani, beazonosítani az összes létező szabadalmat, illetve a potenciálisan alkalmazandó szabadalmakat a Galileóra nézve, ami az infrastruktúrát és az eszközöket illeti. 2500 szabadalom ö, családot elemeztünk, hát ez igen szép szám és meghatároztuk, hogy a 2500 családból 26 család lényegesnek tűnik, kötelezőnek tűnik a Galileo alkalmazásához. Elképzelhető, hogy több is van. Ez majd kiderül a jövőben, de első megközelítésben, hogy megnézzük, mi a kemény mag, a ö, szükséges szabadalmakból hát 26 család van. Ehhez hozzá kell tenni, szintén jelentős szabadalmakat az alkalmazásokról és a szolgáltatásokról. Itt 400 családot elemeztünk, amelyek vagy nagyon fontosak egyes kategóriában vagy legalábbis relevánsak. Jó hírrel tudok szolgálni e, ebben a környezetben mégpedig az, hogy 60%-a a lényeges ö, szabadalmaknak európai ö, egység, európai szervezet kezében van. Ez egészen különleges, hát szerencsére így van. Ez azt jelenti, hogy az űr és a navigáció területén nagy volt a befektetés Európa részéről az utóbbi 15 évben. Igen, nagy befektetés, és szerencsére ez oda vezetett, hogy a környezet nagyja, amilyen ez nagyon pozitív. És ez annak az eredménye, hogy európai befektetés történt. 35% százalék az amerikaiak a szabadalmakból, és kicsi, de egyre nagyobb a kínai rész. A másik fontos pont az, hogy 54% a szabadalmaknak az ipar ö, tulajdonában, magántulajdonban van, és ők nem feltétlenül vállalta kötelezettséget arra, hogy rendelkezésre bocsájtják licenc formájában. Itt főleg a nem európai szervezetek a kétségesek. Nos, milyen kockázatok vannak? Azt hiszem egész világos. Az első kockázat az, a tapasztalat is ezt mutatja, nem nyilvánvaló, hogy az összes szabadalom, ami szükséges a Galileo alkalmazásához az infrastruktúrában, vagy az eszközök tekintetében rendelkezésre álljon most, illetve észszerű, nem diszkriminatív feltételek között a múltban, más technológiákban láttuk, hogy blokkolják a helyzetet, egyes szervezetek, amelyek a saját érdekeiket védték, és hát nehéz feltételeket szabtak. További fontos pont, amelyet meg kell jegyezni, kb. 50%-a a vizsgált szabadalmaknak nem csak a Galileóra vonatkozik, hanem más GNSS rendszerekre, a GPS 3-ra például, és ez fordítva is igaz, 50% a szabadalmaknak lefedi mind a Galileó rendszert, mind a GPS 3-at, és jelentős részük a nem amerikai, nem európai, a GLONASS orosz és kínai rendszerekre is igaz ez. Az alaptechnológia gyakran ugyanaz, ezekben az említett nagy rendszerekben. A szabadalmak fele minden geneses rendszerre áll. Ez egyszerre kockázat és lehetőség. Tehát kell egy európai blokk ez következik ebből, hogy egyes funkcionalitásokat a gépviselőn ki tudjunk használni. Ennek ismeretében a következő gondolatok és ajánlások merülnek fel. Az első teljesen harmonizál azzal, amit előttem Kavada asszony mondott támogatjuk erőteljesen, teljes mértékben azt, hogy szükséges meghatározni egy szellemi tulajdon stratégiát, globális stratégiát, amely biztosítja a lehető legtágabb elfogadását a Galileo rendszernek. Ez az első számú célja ennek a e, szerzői jogi stratégiának. Valamint, és ez teljesen összeegyeztető az előző, előzőekkel, e, az európai e, ökoszisztéma előtérbe helyezése. Második ajánlás, amelyen elkezdtünk szerényen dolgozni ipari partnereinkkel, meghatározni egy kezdeményezést, eh, amelyet az európai ipar kell megvalósítson. A cél az európai eh, szereplők eh, szabad szabadalom felhasználása, amely a, a amely szabadalmak esetében erre szükség van természetesen. Illetve meg kell térüljön a kutatási befektetés az európai szereplők számára. Ezt tárgyalások kell megelőzik, ahogy ez más ipari területen is így volt. Az európai, szada, európai amerikai, sőt kínai szabadalom birtokosok kell erről tárgyaljanak. Ezt okosan kell koordinálni, hogy az ipari kezdeményezés támadkozhasson globális ajánlásokra, amelyeket megfogalmaz az Európai Bizottság. Köszönöm a figyelmüket. Bene, grazie, Köszönöm szépen Jean-Charles Urkádnak az előadást. Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Nibler képviselőtesség. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani Urkád úrnak az előadásért. És természetesen Kavada asszonynak is két nagyon érdekes prezentációt hallottunk. 2014 ben fog megjelenni egy közlemény pontosan a szellemi tulajdonjog témájáról, és mi is mm, szorosan fogjuk követni, hogy a bizottság mit tesz ebben a témában. A szellemi tulajdonjog témájával rendszeresen foglalkoztunk, a mm, Horizon 2020-as program miatt is, ezért a következő kérdést szeretném föltenni. A Horizon 2020-as programban döntések születtek a részvételi feltételekről. Ez referenciaként érvényes az IPR esetében is, a szellemi tulajdonjog témája esetében is, vagy pedig újra kell majd meghatározni ezeket a feltételeket? És a szolgáltatás nyújtók hozzáférési feltételei ezek szerint igazodnak a Horizon 2020-as programhoz, vagy más feltételek lesznek. Az Európai Unió finanszírozza a rendszert, ezért az Európai Uniónak joga van ennek kontrollálására, ellenőrzésére. Ezért a kérdés az, hogy paraméterként kell követni a Horizont 2020-as feltételeket, vagy sem. Elnök, köszönöm szépen, Káncsán képviselő. Grazie, grazie dei... Köszönöm, szeretnék én is köszönetet mondani a nagyon hasznos beszámolókért. Én a forrásokra szeretnék koncentrálni. Most kevés forrás áll rendelkezésre. Egyrészt azt láttam, hogy minőségi ugrás történt a jogi háttér tekintetében, az új jogszabályok esetében ugye elhangzott, hogy szerencsére minden teljes mértékben publikus kontroll alatt van, nincs diszkrimináció, nincs ingyenes hozzáférés mindenki számára, stb. stb. Igen, ez pozitívum. Ugyanakkor a befektetések megtérülésével is kell, hogy foglalkozzunk. A PPP magán és közféra partnersége vállalkozásainál ugye a magánvállalkozásnak fontos, hogy a beruházásra megtérüljön. Ezért szeretném megkérni, hogy a rendszer és a rendszer alkalmazásai tekintetében, ami eddig történt, megtörtént. Viszont még nagyon hosszú út áll előttünk, és kevés a forrás. Sok a tennivaló, kevés a forrás. Ezért a kérdésem, hogy most valóban fel akarunk állítani közszféra és magánvállalkozás közötti partnerségeket azért, hogy minél hamarabb meg tudjuk valósítani a céljainkat, minél hamarabb működőképesek legyenek ezek az alkalmazások, vagy pedig a kevés rendelkezésre álló forrás mentén fogunk előrelépni. Kérdésem, hiszik vagy nem hiszik, hogy van lehetőség erre? Mert valami már történt, de nagyon nagy nehézségek merülnek föl. Persze szavakban lehet beszélni a végrehajtásról, de nehézkes a PPP-k megvalósítása. Elnök, más hozzászólás? Ha nem, nincs több hozzászólás, akkor már is meghallgatjuk az első választ Ékaterini Kavada részéről, tessék. Köszönöm. Köszönöm a kérdéseket. Először is Nibler asszonynak szeretnék válaszolni. A Galileo a GNSS költségvetésből kap forrást. Itt az új politikai keretek között kell, hogy mozogjunk. Ami pedig a végrehajtás tekinti, a tekintetben a Horizont 2020-ból kapjuk a forrásokat, és ezek az IPR szakpolitikát támogatják. A célunk az lenne, hogy mindkét alapra tudjunk számítani, ellenőriztük, nincsenek ellentmondások, és semmi nem akadályozhatja meg, hogy a fő elvek megvalósuljanak, és az építőköveket fölállítsuk. A jövő évben kapja meg a parlament a megfelelő dokumentumot. Amit mi akarunk, az egy további lépés, vagyis hogy ne az egyes programokhoz kapcsoljuk az egyes szellemi tulajdonjogi kérdéseket, vagyis a GNSS rendszert ne bontsuk le elemekre. A kérdésünk az, a feladatunk az lenne, hogy hogyan tudjuk harmonizálni ezeket a szektorokat, sőt, hogyan tudjunk bevonni további szektorokat is, és nem csak a tulajdonosok szektoraira vonatkozna a rendszer alkalmazása. A második kérdés, és a jogi dimenzió tekintetében igaza van, drága, drága a szellemi tulajdonjog védelem. Meg kell, hogy keressük azt az egyensúlyi lehetőséget, hogy a védelembe fektetett pénz, ezek a költségek hogyan tudnak megtérülni, hogyan lesz ez mégis előnyös egész Európa számára. Nekünk nem az a lényeg, hogy minél több szabadalmunk legyen, nekünk az a fontos, hogy Európában és a világon is sok partnerség alakuljon ki Urkád, úr megadta ennek a háterét Közösek az alapok, és a befektetéseknek kell, hogy legyen előnye. Nincs izoláció, nem ez a mi célunk a PPP együttműködés tekintetében. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy néhány évvel ezelőtt vitattuk meg a PPP elképzelést, és dolgoztunk ezen, és akkor felismertük, hogy a sikertelenség egyik oka a piaci kockázat. Senki nem tudta, senki nem volt biztos, akkor legalábbis a magánszektor amelynek ugye befektetést kellett volna végrehajtania, nem volt biztos a magánszektor abban, hogy üzletileg meg fog térülni ez a befektetés. Ma viszont, hogy egyre közelebb állunk ehhez a lehetőséghez. A parlament és a tanács több témát már megoldott, például a szabadalmi kérdéseket is, ezért úgy gondolom, hogy most már stabil, egyértelmű a környezet, és ezért lehetőség van arra is, hogy a felhasználói szegmens belépjen, a, megvan akár az infrastruktúrás feltételek, ez azt is jelenti, hogy a piaci lehetőségek megnyíltak. Hát valószínűleg ösztönzőbb lesz, és vonzóbb lesz az üzleti vállalkozások számára most már az ilyenfajta együttműködés. A szellemi tulajdonjog tekintetében a szolgáltatás hozzáférése fontos elem lesz a magánszektor szempontjából. Köszönöm. Köszönöm. Jean-Charles Urkád szeretne reagálni a kérdésekre? Oui, je, je crois que le, le, la, la prochaine phase est... Persze, a következő szakasz jelentős lesz már most üdvözlöm azt a keretet, amelyre javaslat történt az Európai Bizottság tollából. Meghatározzák a mostani és a 2014 első fél évek közötti időszakot átfogó képet kapunk ennek hála, és így jobban tudjuk majd kézzelfoghatóbban meghatározni a bizottság által végrehajtásra javasolt ö, intézkedések és az ipar feladatait. Erre az idői intervallumra szerintem szükség van, és így lehet vitát nyitni, minden érdeket fel lehet meghallgatni, figyelembe venni a lehetőségeket egyrészt, hiszen tényleg valós lehetőségekről van szó, jelentős lehetőségekről, amelyek kapcsolódnak mindezen beruházás kiaknázásához, gyakorlati megvalósításához. Nevezetesen ez egy jelentős szabadalmi adatbázisban is kézzelfoghatóvá vált, de nem csak lehetőségekről, hanem kockázatokról is kell beszélnünk. Több pólusos világban élve tudjuk, hogy számos szereplő vesz részt a világ szintjén, a technológiában természeténél fokadóan világ technológiáról van szó, és a lehető legjobb egyensúlyt kell megteremteni, biztonságos téve a program sikerét, a Galileo ö, technológia teljes elfogadását. Én azt gondolom, itt van még aggodalomra ok, mindent meg kell tenni, hogy szavatoljuk a lehetőséget a Galileóhoz, másrészt pedig biztonságosabbá kell tenni a megtérülést is, és a versenytársakhoz képest megfelelő pozíciót kell kivívnunk a verseny terén, a verseny arénában ezen európai megvalósításhoz. Köszönöm, Angelika. Szeretnél valamit mondani? Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Csak néhány szóban szeretném összefoglalni az első panelt. Szeretnék összetett mondani a második panel részvevőinek, és összefoglalnám azt az üzenetet, ami itt a meghallgatás következtetéseként levonható. Először is Biztosítanunk kell, hogy az ipari érték Európában maradjon. Egy euró befektetés 10 euróban térül meg. Ha jól értettem, akkor ez a fő üzenet. Tízszeres a megtérülés a befektetéshez képest, ezt fontos üzenetnek tartom. A Galileo és az Eknos már most is széles körben használatban van, ha jól értettem, és ez azért is fontos, mert gondolnunk kell a választásokra. Vagyis ugye nem azt kell mondanunk, hogy na, kilövünk egy műholdat, anélkül, hogy bármilyen konkrét eredményei lennének ennek, vagy előnyei élvezhetnénk ennek. Aztán az intelligens gazdálkodás esetében hallottuk, hogy a Galileo és a Kopernikus milyen hatással lehet a mezőgazdaságra hogyan lehet Európában, a tagállamokban nagyobb termelékenységet biztosítani ezeknek a modern rendszereknek a használatával. A kollégák hangsúlyozták a kockázatokat, és nagyon fontos a rendszer stabilitás biztosítása. A GSA ügynökség is mindent megtesz azért, hogy stabil legyen a rendszer. Növekszik a verseny, de ez azt is jelenti, hogy a rendszer optimalizálását mindig szem előtt kell tartani. A második panel tekintetében Hurkád úr előadására szeretnék először utalni. Nagyon érdekes adatokat osztott meg velünk a Galileóhoz és a GNSS-hez, illetve az egyéb rendszerekhez kapcsolódó szabadalmakról. Fontos, hogy optimálisan tudjuk kezelni a szabadalmakat. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy nagyon magas az európai szabadalmak és szabadalom tulajdonosok száma. De ahogy mondta, itt kockázatok is fölmerülnek, ezért olyan szakpolitikát kell minél előbb kialakítani, amely garantálja, hogy a szükséges szabadalmakkal rendelkezzünk azért, hogy operatív lehessen folyamatosan a rendszer. Végül utalnék Kavalda asszony előadására. Az ő fő üzenete az volt, hogy az Európai Uniónak teljes ellenőrzése alatt kell tartania a rendszert. Ez abszolút egyetértek. A szellemi tulajdonjog kérdése is meghatározó a szabad hozzáférés, a szolgáltatásokhoz és a diszkriminációmentes hozzáférés, ezek voltak még a főbb aspektusok. Várjuk a 2014-es dokumentumot, hogy tudjunk foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, és hogy minél alacsonyabb szinten tudjuk tartani a kockázatokat. Szeretnék köszönetet mondani a vendégeinknek a érdekes előadásokért, köszönet az elnök asszonynak, hogy megszervezte ezt a kis meghallgatást. Talán jövőre lesz ennek egy újabb lépése. Grazie. Köszönöm a szakbizottság nevében Jekaterina Kavadának és Jean-Charles Urkádnak köszönetet mondok. A második panelt is ezzel lezárjuk. A következtetések tekintetében pontosan most 10 óra 35 perckor itt lesz, itt kellene, hogy legyen Tajani biztos úr, aki remélem korrekt információkat fog adni. Azt mondták, hogy pár perccel ezelőtt indult el a bizottságtól ide hozzánk, mert bizottsággyűlés volt. Ha megkívánjuk várni a biztos urat, akkor van 8-10 perc szünetünk, el tudunk fogyasztani egy kávét, és ezt követően meg fog érkezni Tajani biztos úr.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 Grazie a tutti. Köszönet minden jelenlevőnek. Üdvözlöm a vendéget, köszönöm a részvételt a meghallgatás előadóinak is. Tajani biztos úr megérkezett. Ahogy mondtam, későn tudott csak elindulni a bizottság épületétől, mert bizottsági ülés volt. A biztos úr nagyon jól tudja, egy meghallgatásunk volt ma délelőtt, két panelre oszlott ez, a Galileóval kapcsolatos témákról beszéltünk. Már is átadom a szót a biztos úrnak, és ezt követi majd a szakbizottság rendes, normál, szokásos munkája. Köszönet, kedves elnökasszony! És nem csak a meghívást szeretném megköszönni, hanem köszönet azért is, hogy a szakbizottság úgy döntött, hogy kiemeli a teljes űrtevékenység fontosságát az európai ipari szektor számára. Először is azzal kezdeném, hogy hangsúlyozom, milyen különleges eredményeket értünk el július 24-én, akkor kereszteltük meg a Galileo legfontosabb elemét, akkor történt meg az első publikus működési teszt a székhely, Fucsinai székhely nagyon pozitív eredményeket tudott felmutatni. Első alkalommal voltunk képesek arra, hogy meghatározzunk egy földi pozíciót európai állomások segítségével. Ez az eredmény nem csak tudományos vagy technológiai jellegű, hanem politikai eredmény is. Európa bebizonyította, hogy tud üzemeltetni egy műholdas rendszert, bebizonyította, hogy jó eredményeket tud elérni. A Galileo az amerikai GPS-nél jobb szolgáltatást nyújtott, hiszen alacsonyabb volt a hiba határ, kettő méternél alacsonyabb volt a pozicionálási hiba határ. Ez az elvárásoknál is jobb volt ez az eredmény. Csak az első négy műholdat használtuk a teszthez. Új szolgáltatásokat fog a Galileo biztosítani a navigációs rendszerben, a GPS mellett, a Compass és a lonasz együtt. A Galileo új horizontokat nyit meg, és új piaci lehetőségeket a vállalkozások számára, az ipar számára, és ezért is fontos a mai találkozó. Ezek az infrastruktúrák nem öncélúak, kézzelfogható konkrét eredményeket fogunk látni mindannyian itt a Földön, ahogy egyébként az előadók előadás alapján is hallhatták. Nagyon sok szektornak származ majd előnye a Galileo jelzés rendszere a Galileo és Kopernikus rendszerek esetében is Például a polgári védelem tevékenységét is fogják segíteni a természeti katasztrofák esetén ezek a rendszerek, hiszen nagyon pontos behatárolás, behatárolási lehetőség lesz. Pontosan lehet majd tudni, hogy hol vannak túlélők, hol kell beavatkozni, hol kell azonnali támogatás, segítséget biztosítani. A Galileo jelzésrendszer támogatni fogja az polgári védelmi tevékenységet, és így több életet lehet megmenteni, több segítséget tudunk megmenteni, több kárt lehet elkerülni. Hangsúlyozni szeretném, hogy a Galileo első rendszerei már 2015 elejére, sőt esetleg 2014 végére elérhetővé válnak az eredeti terveknek megfelelően ez politikai prioritása is az Európai Bizottság és azon belül az én mandátumoknak, vagyis a mandátum vége előtt szeretnénk, hogy üzemképes legyen a rendszer, sőt ez azt is jelenti, hogy a teljes kép, a teljes kialakított rendszer előtt már a Galileo működőképes lehetne. Több millió eurós a piaci értéke a rendszernek. Egyrészt teljesen független az amerikai GPS-től amit a legtöbb rendszer ma használ. A Galileo új horizontokat is nyit a piac számára, az ipar számára, a az európai kis- és középvállalkozások számára. A Galileo előnyét jelenti még a több munkahely, minőségi munkahely, az Európa versenyképességének a fokozása a következő tíz évben, néhány tízmilliárdos befektetés, kb. 80 milliárdos jövedelmet fog hozni. Szeretnék tájékoztatást adni arról is, hogy először Londonba, majd Fucsinóba meghívtam azokat a vállalkozásokat, amelyek a szolgáltatások végrehajtásán, alkalmazásán dolgoznak. Londonban szerveztünk az Egyesült Királyság kormányával közösen egy konferenciát, amelyel, amelynek alkalmával a Galileo rendszer felhasználási lehetőségeivel foglalkoztunk. Fucsinóban egy másik találkozót rendeztünk júliusban. Ezen kívül van egy Európai Bizottsági Vándor kiállítás, X-Space Expo a neve, az egész unió számára, a polgárok számára is, és természetesen a vállalkozások számára is a kiállítás segítségével szeretnénk bemutatni, hogy a Galileo jelzésrendszere mit fog szolgálni, mire lehet használni. Rómában különös sikere volt ennek szeptember első heteiben. Több mint, illetve hat hónap alatt több mint 55 ezeren látogatták meg ezt a kiállítást amit az én főigazgatóságom szervezett. Most is szeretnék összetett mondani a dolgozóknak ezért a plusz munkáért. Egyébként minden nap egy sor találkozat is szerveztünk a vállalkozók és a polgárok számára. A kiállítás tovább fogja járni Európa városait. A cél az, hogy a közvélemény jobban megismerje a politikai élet is persze, és a vállalkozók is jobban megismerjék ennek a rendszernek a lehetséges előnyeit. A célok, fontos célok eléréséhez elő kell készítenünk a talajt. Az Európai Parlament által az új GNSS rendelet keretében biztosított forrásnak köszönhetően, és azon finanszírozásoknak köszönhetően, amelyeket a Horizont 2020-as program alapján tudtunk használni, valójában a további fennálló lépéseket is meg fogjuk tudni tenni. A bizottság a piaci lehetőségekről egy tanulmányt készít és készített. Ez tartalmazni fogja azt is, hogy milyen szabályozási kérdésekkel kell foglalkozni. Az év vége előtt meg lesz az eredmény ennek a tanulmánynak és az is lehet, hogy jogalkotási intézkedésre is szükség lesz. Szeretnék példát is mondani arra, hogy ugye nem nulláról indulunk, van egy jogalkotási javaslat, amit az ICO-val kapcsolatban nemrég fogadtunk el. A fogadó eszközök, amelyeket az ICO rendszer használatához föl kell szerelni a járművekre, ezek a Galileo jelzést is, jeleket is fogadni fogják tudni. Fontos, hogy a termékeket a Galileohoz kompatibilis módon alakítsák ki. Így új piacok nyílnak meg a közösségi projekt előtt. Ezért kérem a parlamentet, hogy támogassa azt a javaslatot, amit jó magam írtam alá a bizottság nevében. Uza ez a téma ugyanez érvényes a Kopernikus esetében is, hiszen már most is nagyon pontos monitorozási, klímaváltozási információkat biztosít a rendszer, és lehetőséget ad a természeti katasztrofák esetén a hatékonyabb fellépésre. Kopernikus és a Galileo az emberi életek megmentése esetén is nagyon hasznos eszközök lesznek. Szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek, kedves elnök asszony, újra szeretnék köszönetet mondani, hogy a közösségi költségvetésben gondolt a parlament ezekre a programokra. Elég szorosak a határidők a rendelet tekintetében. A múlt héten találkoztam Szátori elnök asszonyjal együtt, Pródi képviselővel és néhány árnyék előadóval egy gyorsított eljárás kialakítása tekintetében. Tudom, hogy a több éves pénzügyi keret tekintetében vannak nagyon tüskés, nehéz kérdések, de remélem, hogy minél előbb megállapodásra tudunk majd jutni. Egyébként én, nekem is az a célom, hogy az A és a B ponthoz tartozó kezdeményezések minél előbb beindulhassanak. A főigazgatóságomtól is azt kértem, hogy a gyorsított eljárást kövessék, és minél előbb alakítsák ki a határidőket a két fázis tekintetében. Ha már a határidőkről beszéltünk, most szeretnék tájékoztatást adni a Galileóval kapcsolatban néhány időpontról Zsázsák Davnánál egyeztettem egy héttel ezelőtt az infrastruktúra szolgáltatás nyújtás pozicionálás tekintetében. Biztosított arról, hogy annak ellenére, hogy technikai nehézségek merültek föl a gyártók, a német gyártó részéről, az e a, a következő fázisokról október 3-áig fogja megadni a tájékoztatást a határidők tekintetében. Az első rendelkezésre álló szolgáltatásokat mindez nem befolyásolja, 2014 vége vagy 2015 elejére ezek az első szolgáltatások mindenképpen rendelkezésre fognak állni néhány héten belül. Amint meg lesz az összes szükséges információ, egy intézményközi panelt fogok szervezni, azért, hogy a tanácsot, az Európai Parlamentet és tájékoztassam az Európai Ürűnökség részéről megadott határidők tekintetében. Végül szeretném hangsúlyozni, hogy a fiatal kutatók, a fiatal vállalkozók számára nagyon fontosak ezek az új technikák, természetes fejlemény lesznek, lesznek ezek a fiatal kutatók, fiatal vállalkozók számára. Szeretném a La Sapienza Római Egyetem egyik tanulójának a monását, illetve a munkáját részt vett a szoftver előkészítésében. Én jó magam is erre az egyetemre jártam, de nem ezért vagyok most itt. A kutatás, ipari lehetőség tekintetében nagyon fontos, hogy a legjobb, a legtehetségesebb fiatalok számára is lehetőséget biztosítsunk, hogy legyen ez egy erős eszköz a versenypolitikában, a növekedési politikában, hiszen ezen keresztül próbálunk mi harcolni a válság ellen. Remélem, hogy az Európai Tanács februárban amikor az iparpolitikával fog foglalkozni, Barozó elnök úr egyébként ezt már be is jelentette, hogy napirendre fogják venni a, ezt a szakpolitikát is, az űr iparági kérdéseket, és itt az adózási, ipari hatásokkal is tudnak majd foglalkozni, vagyis az újraiparosítás, Európai Uniós újraiparosítás kérdései tekintetében ezzel a szakterülettel is fognak foglalkozni. Egyébként tegnap is három nagy európai vállalkozás, német, francia, olasz vállalkozás is ezt kérte. Szeretnék köszönetet mondani még egyszer az ipari szakbizottságnak és az Európai Parlamentnek, hogy támogatják ezt a modern, versenyképes és a környezet, tehát tiszteletben tartó új európai ipari vállalkozást. Köszönöm, biztos úr! Most a szakbizottság normál munkáját fogja folytatni. Ha van kérdés, maximum egy percben, akkor néhány percet pluszban is szállhatunk erre a kérdésre, hogyha esetleg valamelyik kolléga szeretne kérdést feltenni nem, akkor mindenki elégedett a biztos úr beszámolójával. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani, hogy eljött a szakbizottsági ülésünkre, és természetesen újra jönni fog, amikor a szakbizottság ezt kérni fogja, amikor hasznosnak tartjuk ezt, vagy pedig amikor a biztos úr tartja majd ezt hasznosnak. Még egyszer köszönet, hamarosan találkozunk. Bene, iniziamo i lavori della commissione. Folytatjuk a szakbizottsági munkát. Frank Prost eh, képviselő jelen van, ő az előadója a KARSZ eh, 2020-as jelentésnek. Már is eh, megadom a szót. Erre a vitára 45 perc áll a rendelkezésünkre, úgyhogy már is átadom a szót az előadónak, hogy mutassa be a tervezetet. Tessék, plusz kolléga, önni a szó. Bien. <coughs> Merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kollégáim! Azzal kezdeném, hogyha megengedik, hogy kicsit kontextusba helyezem azt a munkát, amelyet én elképzelek a jövőben. Az európai gépjármű Cars 2020-as stratégiáról kell a véleményünket kialakítani, ez jó dolog, maga a gépjárműipar, a, az európai gazdaság központi eleme, és 2008 óta érezzük, hogy a polgáraink várnak a reakciójunkra, ezért ragaszkodom ahhoz, hogy a parlamenttel együtt egy valós hozzáadott értéket képviselő elemmel járuljunk hozzá a vitához. Ugyan kötelező érvénye nem lesz a szövegnek, tudjuk, de ezért kell azon üzenetre koncentrálnunk, amely egyszerű, összefogott és minden polgár és vállalkozó számára hozzáférhető lehet. A jelentésem hátteréjére elmondom, hogy célom mindenek előtt a munkahelyek megteremtése, a know-how e, Európában tartása, e, mindenek előtt prioritásokat kell az ideológiákon, politikai ideológiákon túlmenően kitűznünk. A célom az, hogy a politikát az innováció szolgálatába helyezzük, védjük meg azt, és a valódi öm, létrehozó erőket támogassuk, hiszen Európában vannak ilyen erők. Ahelyett, hogy ülünk a babérjainkon, azon az eszköztáron kell gondolkodnunk, amelynek hála előre léphetünk, szabadon gondolkodjunk, ahogyan az USA-ban azt megtették a gépjármű szektor területén, Láttuk, hogy ez sikertörténet volt, elég, ha az eredményekre tekintünk az USA-ban. Európát nem kell úgy tekinteni, mintha valahol Csipkerózsika álmát aludná, nem. Egy közös hangon kell szólnunk, és néhány gondolat felvázolása előtt konstatálnám azt, hogy meg kell állapítanunk dolgokat. Az ipari túlkapacitás és a szerkezet átalakítás, fájdalmas szerkelet átalakítás, e válság két fontos e, tényezője és következménye is. Ugyanakkor a cselekvési terv igen homályos, e, és nem fogalmaz pontosan azt kérem tehát, hogy identifikáljuk be, azonosítsuk be, hogy hogyan lehet hatékonyan a válságra meg, megfelelnünk, válaszolnunk, mintha orvos lennék, és felállítanám valahol a kórismét. Amikor piaci szegmensekről, termékekről, ágazatokról beszélünk, most a piacválsága Európában még nem gyűrűzött be bizonyos márkák vagy gépjármű kategóriák területére, már egyetlen válság, egyetlen vállalatot sem, sem egyetlen vállalat sem tud a válság alól kilépni, abból kilábalni. Nem tudjuk a piac hogyan fog alakulni, de az ígéretek üres szavak maradnak, hogyha sürgősen nem válaszolunk meg azon gondolatokra, amelyekről beszéltem. Kormányzás, politikai kormányzás javítása, ez az első javaslatom. Politikai voluntarizmusra van szükségünk, hogy rövid távon cselekvésekkel, politikai felhajtó erővel bírjunk. Az első fejezetemben jó kérdéseket kívánok megfogalmazni, hol tartunk most, a jó koordinációs szintet meg elértük-e Európában, ez az egyetlen eszköz, amelyel a világgal felvehetjük a versenyt. Miben lehetünk jobbak politikai téren, például a szociális és adókonvergencia terén Európán belül? Milyen áldozatokat kell hoznunk ahhoz, hogy ez megtörténjen? Miért ne inspirálnánk magunkat például a légi forgalmi vagy űrforgalmi sikertörténetekből? Aztán megerősítjük a piaci helyzetünket ben és kinn is a belső piacon. Jobban kell védenünk a szellemi és ipari tulajdonjogat és a titkot, a vállalkozás titkát, másrészt pedig a termékek standardizációját, szabványosítását kell még a piaci bevezetés és előtt támogatnunk. Külpiacon pedig most már nem szabad, hogy félrevezessenek minket, igen, és a viszonosságot a kereskedelmi tekintetben vezessük be, fegyvertárunkat megállapodások során e, erősítsük meg, így pozitív és negatív kihatásokat is a versenytéren tudjuk valahol nemzetközi szinten is megerősíteni. Nem szabad, hogy orrunknál fogva vezessenek minket, diktálják azt, hogy hogyan kell lépnünk, nem a kis és középvállalatok szabályosításon keresztül mindenképpen vigyük előre. De aztán valahol pénzt is kell finanszírozást a kutatásfejlesztése új típusú business angels megoldással támogatnunk. Általában a versenypolitikában mindenképpen a gazdaságot kell szolgálnunk, nem pedig fordítva. Úgy, ahogy a versenytársaink teszik ezt, oxigénnel látják el válság idejében a, ö, gazdas, a, az iparágat. Aztán ne legyen annyira kötelező jellegű, az legyen intelligens a szabályozás, változás, ezt nagyon támogatjuk. Késznek kell lennünk arra, hogy minden egyes normának milyen hatása van a versenyhelyzetre. Igenis, a szabályozást sokkal egyszerűbbé kell előreláthatóbbá tennünk, annak érdekében, hogy a beruházók ne ö, zárják az orrunkra az ajtót, mert túl nehézkesnek látják ezt az aspektus, és az erőforrások, a humán erőforrások is nagyon fontosak, a bizottság javaslatát üdvözlöm, ugyanakkor azt is megállapításnom, hogy, a, ö, hogy eltérések vannak a piac, a munkaerőpiac ö, valósága és a képzés növekedési igények között a jövőnek, jövőbe kell képeznünk, investálnunk. Az a feladatunk, hogy ezt a kritériumot mindenképpen kihangsúlyozzuk, Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a szociális párbeszédet az ágazatokban, vállalatokon belül meg kell erősítenünk. Tisztelt kollégáim, barátaim, végül én megoldásként azt mondom, hogy Európa, Európa, Európa mindenek előtt hiszek ebben. A válság túl erős ahhoz, hogy egyszerűen megosztottak legyünk. Közös válaszra van szükségünk, világos többségre a parlamentben annak érdekében, hogy szívvel, lélekkel súlyos üzenetet képviselhessünk. Ennyit szerettem volna bevezetőben elmondani, kedves kollégáim és várakozással tekintek az önök hozzászólásai elé, és természetesen a módosítóikat is örömmel várom. Köszönet Plusz kollégának, és most gyerek képviselője a szó, tessék. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, tudva, hogy rossz a helyzet, és hogy romlik a helyzet folyamatosan az a, európai autóiparban. A bizottság eh, előkészítette a KARSZ 2020-as akciótervet, és most ezt eh, a parlament elé hozta. Saját kezdeményezésű jelentést készítünk erről. A vészjelzés ebben a szektorban kezdetektől fogva látható volt, hiszen egyre alacsonyabb a kereslet, évi 17 millióról lecsökkent 12 millióra. Hogyan lehet megmagyarázni a kereslet csökkentést? Csak a válsággal? Jelenleg az Egyesült Államokban már más a tendencia, ellentétes a tendencia, 13-ról 17 millióra megnőtt az igény az Egyesült Államokban, Európában viszont ez a válság egyre mélyebb, egyre alacsonyabb a kereslet. Az európai piac elvileg nagyobb, de sokkal gyengébb, mint az Egyesült Államok piaca. Mind a két piac stabilizált piac. Próbáljunk választ találni ez, erre a kérdésre. Néhány választ már hallottunk Pruszt előadó részéről szeretném megragadni az alkalmat, hogy gratuláljak a kiváló munkájához. De a bizottság által előkészített KÁSZ 2020-as dokumentum sajnos alapvető hibákat tartalmaz, és túlságosan leegyszerűsíti a kérdést. Csak az európai gyártókkal foglalkozik, és nem igazán holisztikus megközelítést alkalmaz a gépjárműipar nem egy önállóan, autonóm módon mindentől függetlenül működő rendszer, nem lehet kiragadni a kontextusából. A válság egyre mélyebb a gépjárműiparban. Ez is az egyik mutatója, és ez egyik bizonyítéka annak, hogy nem a válság vége felé tartunk itt Európán, Európában. Egyre nagyobb a munkanélküliség, ezért sokkal szélesebb körűek ezek a problémák teljesen jó az, hogy Tajani biztos úr jelezte, hogy az iparpolitikát tovább kívánják fejleszteni, de mindig a, a fázis elején maradunk. Visszatérve a jelentésre, a jelentés készítője Proust úr nagyon helyesen azt mondja, hogy a rosszul meghatározott definíciók problémásak. Mit jelent például az Európai Társaság, vagy Európai Vállalkozás? Mi ö, politikai szinten támogatnunk kell nekünk a gépjárműipart, vagy pedig azokat a multinacionális vállalkozásokat, amelyek a mi piacainkon működnek? Véleményem szerint a mi Európai Társaságunk erőssége a saját stratégiájuk, hiszen nagyon jó költségstratégiát alkalmaznak, kiváló eredményeket tudnak felmutatni, differenciálási stratégia, itt is nagyon jó eredményeket látunk. Egy másik stratégia, ami ennyire nem pozitív és drágább, ez a vegyes stratégia. Úgy gondolom, hogy ezzel a témával még részletesen kell, hogy foglalkozzunk. Prost úr jelentése megadja a lehetőséget arra, hogy nagyon érdekes kérdésekkel foglalkozzunk, nagyon sok javaslatot lehessen befogadni, és ezek majd megfogalmazódnak a módosító indítványokban, amit a kollégák fognak benyújtani. Köszönöm. Köszönöm, Gére képviselő. Páleán képviselője a szó. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném ezt a jelentés tervezetet üdvözölni. Úgy gondolom, hogy pontosan megmutatja, hogy a munkacsoport milyen problémákkal küzd. Jó irányban haladunk az EU politikájának reformjában, de nem sikerül a megfelelő konklúziókat levonni, ezért egyetértek jelentéstevővel abban, hogy megfelelő eszközöket, mechanizmusokat kell biztosítani, és megfelelő intézkedéseket, hogy jól működjék az európai autóipar lehetőségek is vannak, és kockázatok is, fenyegetések is. Az akciótervben azonban a koordinálni kellene az autóiparral kapcsolatos politikát, éghajlat és külkereskedelem területén. A bizottságnak nem szükséges nagyobb kompetencia, hogy elérje céljait, és hogy régóta aktuális kérdéseket megoldom. Az információk megvannak, az autóipar, a fogyasztók, a dolgozók nagyobb biztonságra vágynak. Intézkedés szükséges, ezért úgy gondolom, az kell legyen a célunk, hogy a CARS 2020 akció írje el a célját, az egységes belső piacot, a bürokrácia csökkentését és szigorú intézkedéseket. Sikerül véleményem szerint megtalálni a közös pontokat, és állok elébe a munkának. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, Shadow úr, a szó. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a jelentéstevőnek a jelentést, azt hiszem fontos. Nagyjából egyetértek azzal, ami elhangzott előttem. Nem minden konklúzióval azonban, amit levontak. Amikor a jelentéstevő azt mondja jogosan, hogy túlkapacitás van strukturálisan az autóiparban, akkor nem feltétlen gondolom azt, hogy megfelelő választ adunk erre, mert a túl, strukturális túlkapacitásra a legtöbb tagállam konjunkturális választ ad. A keresletet támogatja, megpróbálja az autóvásárlást prémiumokkal támogatni, és ez az európai autóipart hát infúzió alá helyezi a közpénzekből, de a strukturális problémát az autóiparban nem oldja meg. Az államok végül is sokszor, hát nem mindig, de sokszor passzívan nézik, hogy bezárják az üzemeket, mert nem gondolkoztak előre Európa itt fontos szerepet kell játszani. Koordinált stratégia szükséges. Ki kell lépni a túlkapacitásból, ahogy a jelentésben is van, újra, újabb irányt kell találni az iparban. Például a könnyebb járművek irányában. Az európai stratégia a könnyű acél irányába is elindulhat. Abban van hozzáadott érték. Az alvállalkozókat is erre kell sarkalni. A megújuló energia irányába kell elindulni, a fotovoltaikus, illetve a szél felhasználásával nyert energia irányába. Olyan szállítási módok és olyan ágazatok szükségesek, amelyek fenntarthatóak. Például egy példa. Egyes városok Európában nulla kibocsátású buszokat vásárolnak Brüsszelben, Frankfurtban, más városokban. Ezek a buszok a kínai Bivájdi csoport gyártmányai. Második az elemek, a, a, a mobilok, a televíziók területén. És most a buszaik a nagy ipari csoportok buszainak a konkurensei jobban kellene innoválni itt, hogy jobban, ellá, jobban megfeleljünk az elvárásoknak, és fenntarthassuk az üzemeket az európai területen, a gyártósorokat, illetve a beszállítókat, az alvállalkozókat is el tudnánk látni munkával. Van még egy pont, az autóipar és a szabályozás kapcsolata. Évek óta ez a szakbizottság foglalkozik ezzel, vitákat tart, eltérő, néha ellentétes vélemények vannak. A széndiokszid kibocsátással kapcsolatban például azt látom, hogy az államok delokalizációt hajtanak végre. Hát nem ők a nagyvállalatok, de az államok követik ezt. A legnagyobb vállalatokra gondolok itt, főleg németekre. az ipari politikáról és az kereskedelemről van szó. Itt nem szeretnék túlzottan egyszerűsíteni, de ez a Mercedes diplomácia, és az nyer. Látom a francia ö, ipari szervezeteket, vagy az olaszokat, nem ö, sikerül az európai autó gyártó szervezetben érvényesíteniük az akaratokat, és olyan döntések születnek, amelyek nem felelnek meg az európai érdekeknek. Csodálkozom, hogy nem gondolkozunk el jobban az innovációról. Ez jó a gyártóknak, jó az országnak, jó a dolgozóknak, jó a fogyasztóknak. Jobb lenne, hogyha a innováció, a józanság az európai ipar így kapcsolódnak. Brazina kolléga következik. A slovo. Já bych chtěl také poděkovat e, za zprávu panu zprávu. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a jelentésért. Egyetértek, hogy az autóipar az egyik legfontosabb Európában. Csak hogy A dokumentum nagy részében egyes kérdések nem merülnek fel, nem vesznek tudomást róluk. A, talán arról van szó, hogy továbbra is válság van. Hát ezt tapasztaljuk. Hölgyeim és uraim, ne felejtsük el, hogy mi sem vagyunk hibátlanok. Az Európai Unió mit tett, az Európai Parlament mit tett eh, azért, hogy versenyképes legyen az autóiparunk. A pénzt belepumpáljuk a megújuló energiába, az energiárakat felvittük. A versenyképesség az energiárakon múlik nagy rész, már pedig eh, kiárasztuk magunkat a piacról. és van egy ambíciónk a széndiokszid kibocsátással kapcsolatban. Nagyon ambiciózusak vagyunk, a legjobbak akarunk lenni a világon. De hát ennek költsége van. A, az autóink ezért sokba kerülnek. Ez a technológia nem valósítható meg olcsón. Az én hazám nagy EU autógyártó. Amikor visszatérek a cseh köztársaságba, és a Skoda vezetőivel beszélek, akkor azt mondják, hogy ha nem lenne Ázsia, akkor a Skoda még nehezebb helyzetben lenne. Azt hiszem, itt az ideje visszafogni az ambícióinkat. Nagyon gyakran ez ellentétes hatást ér el. Támogatom az új technológiákat, de azt hiszem, hogy ebben az esetben tiszta fejjel, higgadtan kell szemlélni a helyzetet. Ne fordítsuk meg a dolgok sorrendjét, a nem érett technológiát ne használjuk fel. Az autóipar problémáinak jelentős része tőlünk származik, a mi intézkedéseinkből. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr, elnök asszony. Nagy figyelemmel hallgattam a jelentésről tartott beszámolót az a kapcsolatban, azzal a fejezete kapcsolatban, ahol az európai és az Egyesült Államokbeli piac közti összehasonlítást olvashatjuk, szeretnék hangsúlyozni egy olyan aspektust, amit fontosnak tartok, és szerintem itt igenis Európának meg lehet a saját különleges szerepe. A technológián túl természetesen a technológiai fejleményeket követnie kell a gépjárműiparnak kereskedelmi okokból, környezetvédelmi okokból is. De szerintem gondolnunk kell a forgalmazási innovációra is. Az Egyesült Államokban a gépjármű használata a hangsúlyos, és nem pedig a gépjármű tulajdonlása. Azért szeretnék erről beszélni, mert az Európai Unióban nagyon bürokratikus a gépjármű tulajdonlása, regisztrálásra van szükség, és a karcsúbb eszközökön keresztül történő értékelést, értékesítést ez akadályozza. Gondoljunk másfajta használatra. Hogyha valakinek mondjuk hétközben szüksége van a gépjárműre, de hétvégén nem, akkor lehet, hogy megfelel neki hogyha csak hétközben van nála a gépjármű. Bizonyos időfázisban van szüksége az embereknek az autóra, akkor a szezonalitásra is gondolnunk kell. Viszont annyira bürokratikus a gépjármű tulajdonlásának a kérdése az Európai Unióban, hogyha ezt az aspektus lehetne megoldani, könnyíteni, hogyha lehetne óra alapú, heti alapú, havi alapú használatot kialakítani. Hogyha újfajta kapcsolatot tudnánk kialakítani a felhasználó és a gépjármű, illetve a gépjármű tulajdonosa között, amit a tipikusan európai tulajdonlástól meg tudnánk szabadulni, és inkább az amerikai stílus felé ellépni, az valószínűleg hasznos lenne. Köszönöm Bertatti kollégának, Pele kollégája szó. Eh, eh, eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék néhány megjegyzést tenni hollandul. Nem fogom elismételni azt, ami elhangzott. Gratulálok Prust úrnak a kiváló megközelítésért ebben a jelentésben. El tudjuk fogadni azt, amit bemutat. Ezzel együtt szeretnék néhány megjegyzést tenni. Egyetértek a lényeggel, de a környezet nem mindegy. Erre is oda kell figyelni. Az alternatív üzemanyag stratégia fontos, fontos az elektromos energia felhasználása. Tudom, hogy sokan szkeptikusok azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ilyen autókat használni, de tudom, hogy az Európai Unió területén előre tudunk lépni, ez fontos, óriási ennek a fontossága az autóiparban. Ha már a környezetről beszélünk, Tajani biztos szólt a Galileóról, és közvetlen kapcsolatot állapított meg az e rendszerre. Tudom, hogy nagyon oda kell figyelni erre, óvatosnak kell lenni, nem szabad túl sokat felvállalni, nem szabad bürokráciát generálni, de a Galilei és az IKOL összefügg. Ez egy kiváló kezdeményezés, ezt támogatnunk kell. A Smart Cities-zel is ö, történt ö, ö, említés az innováció nem csak a vállalatokra vonatkozik, hanem tágabb összefüggésbe is 2020 perspektívában. Ez fontos üzenet az európai autóiparnak. Utolsó előtti pont az energia ö, ö, költsége. Proust úr jelentésének 34. pontjában ö, az konstruktőr energia költségéről van szó. Szóval itt Japánnal, az USA-val kell összehasonlításani. Óriási elő, erőfeszítést kell tenni az európai konstruktőrnek. Túl drága Európában az energia. Mindenhol jelentős üzenetet kell küldeni a tanácsnak és a bizottságnak. Innovatívnak kell lennünk, és javaslatot tenni arra, hogy az energia ára csökkenjen a konstruktőrök számára. Még valami, ami fontos szerepel Prusztúr jelentésében a kereskedelmi politika. Dél-Kóreával szemben például. Nos, ö, azt hiszem, ö, hogy itt ö, van teendőnk. Le kell vonni a tanulságot a helyzetből, és figyelembe venni az új kereskedelmi megállapodásban, például Japánnal. Ne kövessük el ugyanazokat a hibákat, mint eddig, ne legyen túl sok bürokrácia az európai autóiparban. Köszönöm veled a képviselőnek a hozzászólását. A bizottsági a szó. Ki van itt a bizottság részéről? Senki? Rendben. Nincs itt senki az Európai Bizottság részéről. Bruce kollégája szó, tessék. Nagyon sajnálom, hogy a bizottság részéről senki sincs itt. Szeretem volna a bizottság reakcióját hallani a jelentésemre és a kollégák felszólalásaira. Természetesen nagyon figyelmesen hallgattam a nagyon értékes hozzászólásokat. Érdekfeszítő a téma, látjuk, hogy a tét óriási. A jelentés szerintem csak egy lépés. Hallottam ilyen is Zsadosz kollégám szavait arról, hogy hogyan kell pontosítani a szabályozást talán jobban alá kell húzni az innováció kutatás részt. És természetesen állok az önök rendelkezésére, együtt fogunk dolgozni a frakciókkal, hogy a jelentés javuljon. Figyelembe vesszük a módosítóikat. Továbbra is meg vagyok győződve arról, hogyha megfelelő jelzést akarunk adni a világnak, akkor a lehető legnagyobb többség kell az Európai Parlamentben a jelentés mellett. Köszönöm szépen a különböző elnyéki jelentéstevőknek és a felszólalóknak a munkáját, hogy gazdagították a vitát és a jelentést. Grazie, kolléga. Köszönet plusz kollégának. Akkor emlékeztetnék mindenkit arra, hogy a Módosító indítványok benyújtásának a határideje szeptember 25-e, KED dél. Terveink szerint október 14-én fogunk szavazni az ITRE-ben. Köszönöm, és most átérünk a következő napirendi pontra. Oggi abbiamo una giornata così, o siamo... Ma vagy mi vagyunk túl gyorsan várnak, vagy késnek a vendégeink. Minden esetre most 5 perc szünetet kell, hogy tartsunk. Meg kell várjuk, hogy megérkezzen Philip Love. 11.45-re hívtuk, úgyhogy valószínűleg teljesen pontosan fog megérkezni. 5 perc, 5 percet várunk, és ezt követi a találkozó az energiaügyi főigazgatóval. mi discussione. Bene, riprendiamo i nostri. Folytatjuk a munkát. Megérkezett Philip Love energiaügyi főigazgatóság főigazgatójára, az energiainfrastruktúrákhoz kapcsolódó közös érdekű projektekről fog nekünk beszélni. Már is átadom a szót Lav úrnak, és utána lehetőség lesz a hozzászólásra a képviselők részéről. Tessék! Well, thank you, Chairman. Good Köszönöm szépen, elnök asszony, szép jó reggelt, szép jó napot kívánok, tisztelt képviselő, hölgyek és urak. Azért vagyok itt ma önök között, mert október 10-én a bizottság elfogad majd egy meghatalmazáson alapuló jogi aktust. Valahol ez olyan, mint egy ö, ö, fajta napsugár egy vámpír számára. A parlamentben itt rögtön megijednek önök, mikor delegált aktusokról hallanak. Egy közös érdekű projektek listájáról szólunk Európában. A ö, tagállamok ö, összekapcsolását határozza meg ezen jegyzék, és a parlamentnek döntő szerepe van az iránymutatások szempontjából, hogy hogyan is kezeljük az infrastruktúrális fejlesztéseket a transeurópai hálózatokban májusban fogadtuk el ezt a programcsomagot, objektív kritériumokat fogadott el a tanács az átláthatóság számára, hogy hogyan lehet a projekteket felruházni közös érdekű projekt névvel és státusszal. Rendeletek száma a transzeurópai hálózatban olyan helyzetről áll, mely szerint 100, 600 európai érdekű projektként szerepel már, de teljesen elszegeteltek, mert a projektek az egyes tagállamok javaslatára kerülnek egy döntő bizottság elő, ahol megkapunk egy jegyzéket, és bizonyos prioritásokat azok alapján meg lehet ugyan határozni, de nem igazán lehet létrehozni jelentős európai infrastruktúrákat ezen projekteknek hála. A mostani folyamat úgy kezdődött, hogy 12 megállapodás született, 12 prioritást élvező folyosóról nem szeretnék ezekre utalni, az észak-déli összekötő szálak, a központi, északi, déli, balti energia összekötő terv, az északi tengeri offshore grid és a smart gridzek, és mind-mind ilyen projektek. A földgáz, észak-dél összekötő kapcsolatok, már a múltba visszatekintendő projektek azelőtt mindig keletről nyugatra futottak ezen földgáz csatornák, és most már az északi, nyugati, déli, keleti vonatkozások is bevonásra kerültek és így lehet finomra hangolni az északi-déli kapcsolódási pontokat, sokkal integráltabb, dinamikusabb földgáz piac születhet meg úgy, mint az energia területen 17 piacban a 28-ban. Ezen összekapcsolódások életfontosságúak projektek szintjén az ellátás biztonsága és a verseny szempontjából is a folyamat, melyen keresztül a szabályzat egy projektlistához vezetett, az arról szólt, hogy minden egyes projektet egy fontos, jelentős folyosóhoz kötünk, és biztosítani kell, hogy legalább két tagállam részvételével születik meg a projekt. Így lehet erősíteni a versenyt, az ellátás biztonságát fenntartható módon. Még azelőtt, mielőtt a formális elfogadása a rendeletnek megtörténik, már regionális csoportok találkoztak, hogy felgyorsítsák a folyamatot, biztosítva ezzel, hogy időben fejlesztésre leszünk képesek 2013-ban projektek egy listája tekintetében, így lehet az infrastruktúrális hálózatot fejleszteni Európában. A fő központ a rendelet szintjén, az elfogadásnál, az európai szinten az volt először is, hogy biztosítsuk a közvetlen konnekciót a stratégiák és a projektek között, aztán, hogy a nemzeti szabályozók ne csak nemzeti szinten gondolkodjanak a nemzeti fogyasztók érdekeit képviselve, hanem valóban meg tudják határozni a regionális fontosságú projekteket. A, az ilyen kapcsolódó pontok megtalálása minden szinten komoly erőforrásokat igényel, és ezért kell biztosítani a különböző projekthordozók, kivitelezők, nemzeti döntéshozók szintjén is a, nemzete, a bevonás, de nem az, a tagállamok bevonásával számos javaslat született az ilyen projektekre, hogy milyen projektek kerülnek majd a végső jegyzékre. Jelentős, széles csoportok bevonásával konzultáltunk, az üzemeltetői hálózatok bevonásával, hogy milyen projektek érik meg a jegyzet, jegyzékre való felkerülést 750 projektből kellett szűrni, és 250-248 ilyen projekt mellett döntöttünk a végén. A 248 projektből aztán, amelyet majd a parlament elé bocsátunk a vizsgálatra, a delegált aktus eljárása alatt, két hónapon belül, esetleg négy hónapon belül. Ezen jegyzéken listán 248 projekt szerepel. Ugyanakkor ezen projektek maguk is néha már egymáshoz kapcsolódnak. Több mint száz a projektekből olyan, amelyek klaszterekre oszlanak. A 248 az egyedi projekt, elektri, elektromos áram és földgáz projektek ezek főleg, és a regionális csoportok munkája ezért fontos, hiszen képessé teszi majd, amennyiben a tanács és a parlament elfogadja a jegyzéket, a bizottság delegált aktuson alapuló határozatán túl, akkor a, azonnali e, engedély megadására, úgynevezett streamline permit e, e, egyfajta egyablakos megoldással engedélyt kaphat egy 3,5-3,5 éves időkeretben, hogy a világos legyen a költségek és előnyök meghatározása, és elvben a projektek egyfajta lehetőséget biztosítanak arra, hogy a Connecting Europe Facility-be beépüljenek. Persze ez nem egy olyan lehetőség, amelyet mondjuk, mint egy villamosjegy egyszerűen megkapunk és lyukasztjuk. Nem. Feltételek erre van szükség ahhoz, hogy a Connecting Europe Facility a, a támogatását élvezzék, bizonyos koncentrációra szükség van európai pénzekből és európai állami pénz támogatásra ezeknek határokon átnyúló projekteknek kell lenniük, különösen akkor, amikor az ellátás biztonsága és az elszigeteltség leépítése létfontossággal bír. Mindenek előtt kereskedelmi pénzek bevonására, alapok bevonására is szükség van, a rendelet lehetőséget ad a biztonság megadására, hogy a, milyen biztosak ezek a projektek, amikor magánbefektetők ö, finanszírozzák a rendelet rendszere alatt, és így a határidők csökkentésére is lehetőség van. A projektlista az ugye minden két évben felülvizsgálatra kerül, és minden esetben egy olyan projekt, amely nem tud minden környezetvédelmi hatás eh, eh, vizsgálati elvárásnak és más konformitási eh, elvárásnak megfelelni, azt levesszük a jegyzékről. Az elvégzett regionális csoportbeli és bizottsági és tagállami szakértői munkák alapján nem arra számítunk, hogy olyan nagyon-nagyon sok lenne a, a projektekből az, amely úgymond kiesne a listáról majd az elkövetkező időintervallumban, de vannak kevésbé érett és érette projektek. A balti régióban például van, például vannak versengő projektek, arra, hogy az LNG gázzal ellátsa a balti régiót. Ez fontos az ellátás biztonsága szempontjából, de mivel nincs megállapotás a projekt hordozói és a tagállamok között, hogy melyik helyszín adna otthont majd ezen LNG termináloknak, ezért határozatot kell hozni tagállami szinten, de ha ez nem történik meg, akkor persze aggályra adhat ez okot úgyhogy a biztonság sem garantált. Itt most befejezném előadásomat, és köszönöm, várjuk a két oldalú kapcsolatok további ápolat, ápolását a projektek kérdésében, és köszönjük, ha továbbra is fenntartjuk ezen kapcsolatokat, amikor a lista, projektlista véglegesítésére kerül sor a bizottságban. Október 9-én. Köszönöm. Grazie, Filip Ló. Köszönöm Filip Lóvnak ezt a beszámolót. Akkor a Campos előadói a szó, tessék. Köszönöm szépen, Szártori elnök asszony, és szeretnék köszönetet mondani Philip Love úrnak is a beszámolóért. Két dolgot szeretnék mondani. fontosnak tartom, hogy a demokrácia és az átláthatóság szempontjából is nagyon fontos volt ez a mai prezentáció. Jó lenne, ha ezt mondjuk meg lehetne ismételni egy év múlva, vagy meghatározott időpontokban, hiszen nagyon fontos a párbeszéd a parlament és az Európai Bizottság között, és ezekben a témákban is együtt kell, hogy működjünk. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy azt mondjam a bizottságnak, hogy Előadóként nincsenek prekoncepcióim a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tekintetében, és ebben az esetben konkrétan szerintem igenis elkerülhetetlenül szükségesek voltak ezek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok. Vannak olyan konkrét esetek, amikor alkalmazni kell ezeket. a jogszabály tekintetében, ami a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozik, valós az a megjegyzés, hogy egy kicsit ellenségesek vagyunk, de ugyanakkor azokban az esetekben, amikor szükséges a felhatalmazáson alapuló jogi aktus, akkor abszolút ezt elismerjük. Szeretnék köszönetet mondani a munkáért is, hiszen a bizottság még az előtt lépett, mielőtt a rendelet elfogadása megtörtént volna. A rendelet elfogadása tekintetében voltak késedelmek, jogi problémák, és mindannyian örültünk Szártori asszony aktív részvételének. Haladt a munka, ennek ellenére a bizottság elvégezte a ő, saját házi feladatát. A 150 ö, projekt, aztán főleg még magasabb számot öltött, voltak olyan régiók, vannak olyan régiók, ahol egymást átfelelő projektek vannak életben. Szeretnék föltenni egy kérdést is. A főigazgató úr a tekintetében a rendelet elfogadásának az egyik legnehezebb pontja volt, hogy csökkenteni kellett a projektek elfogadási határidejét. Vagyis azt a maximális időt, ami belül a tagállamoknak bejelentést kell tenniük a projektekkel kapcsolatban. Tudom, hogy történtek erőfeszítések ebben a témában, de szeretném tudni a főigazgató részéről, hogy van-e bármilyen információja a tekintetben, hogy most ezek a feltételek javultak-e, hogy sikerül-e betartani ezeket a határidőket, vagy sem? Valéan képviselője szó. Yes, thank you, first of all. Köszönöm szépen. Köszönöm, Levor, a prezentációt. A kiválasztási folyamatot mutatta be. A pénzügyi eszközök a projektek tekintetében ismerjük, hogy milyen szinten működnek. Nagyon jól tudjuk, hogy 2014-re milyen energiapiaci céljaink vannak. Hasznos lenne, hogyha a bizottság megosztana velünk némi információt a projektek helyzetével, státuszával kapcsolatban és a végrehajtási határidőkkel kapcsolatban is. Az első konkrét kérdésem, hogy a regionális csoportok tekintetében úgy gondolja-e, hogy ennek az architektúrája biztosítja az átlátható és minőségi osztályozását a projekteknek regionális csoport szintjén, vagy pedig inkább itt egy politikai megközelítésről van szó. És mi volt a bizottság által döntő tanácsadási folyamatnak a szerepe, hogyan támogatta ez a folyamatot? A második kérdésem arra vonatkozik, hogy tud-e adatokat felmutatni a bizottság arra vonatkozóan, hogy a projektek milyen fázisba értek, és a határon átnyúló költség allokáció, illetve a költséghaszon elemzés tekintetében, valamint az engedélyek kiadása tekintetében van-e konkrét információja a projektekről konkrétan kérdezném a költséghaszon elemzésnek az állapotát is. És még egyszer szeretnék köszönetet mondani, hogy eljött ide a szakbizottságunk elé, és bemutatta a projekteket. Köszönöm. Köszönöm. Jordan képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani én is Lavornak, hogy eljött a szakbizottságunk elé. Konkrét kérdés sem lenne. Ön beszélt azokról a projektekről, amelyek nem felelnek meg az európai jogalkotásnak. Szeretném hangsúlyozni, hogy az egyik tagország nem szavazta meg a projektlistát egy vitatott projekt miatt. Ez a Zsauli GNL terminál volt, környezeti hatások miatt nem tudta megszavazni ez az ország a listát. észak-olaszországi lakosok, olasz kormányok, a szlovénok, a szlovén kormány nem egységesen közelíte meg ezt a projektet, és több olyan körülmény is fölmerült, ami vitatható és ezért vitatható, hogy ez a projekt miért szerepelhetett a listában. Ebben az esetben konkrétan hogyan fognak föllépni, és hogyan fogják tudni garantálni a projekt végrehajtását, illetve az európai jog, jogszabályok végrehajtását, úgyhogy ez ne okozzon károkat. Köszönöm Lávóra bevezetőt, néhány kérdésem lenne a déli gáz folyosó és az ezzel kapcsolatos legutolsó fejlemények. A projekt listában frissített információjuk vannak el. Hát szinte minden elhangzott már ezzel kapcsolatban, de a PCR hogy fogja ezt tükrözni? A második az elektromos árammal kapcsolatban. Nagyon érdekes lenne, hogyha meg tudnánk vizsgálni, hogy a pc előtti és a pc t követő összekapcsolódási százalékok hogy alakulnak. Én ezt így nagyjából a vestés szintjén megtettem, és 10%-on már túllépünk, ez volt a, egyébként Barcelonától kezdve a cél, viszont van egy olyan régió, Spanyolország és Portugália, ha jól tudom, itt a PCL bevezetését követően is, tehát az ibériai félszigeten 5% alatti ez az arány. Mi a szándékuk, mit tudnak kínálni ezeknek az országoknak? Spanyol, ugye, Portugália a megújuló energiaforrások tekintetében netto exportőr, Spanyolországban viszont nagyon sok földgáz áll rendelkezésre, ami a kapacitási kérdésekben segítséget jelenthet. Következő kérdésem, hogy ebben a, ebben a folyamatban van hardware és van szoftver. Igazából a hardware-t próbáljuk javítani. Hogyha Campo de Correa jelentését vesszük, parlamentként próbáltunk vitát indítani a szoftverről is, vagyis hogyan lehet jobban koordinálni az európai szolgáltatók munkáját. Az volt az elképzelésünk, hogy legyen egy központosított koordináció, a egyes régiók közötti áramlások modellezésére és pontosítására, finom hangolására. Fontosnak tartom, hogy ez a téma is előre haladjon, úgyhogy kérem, hogy erre vonatkozóan is adjon információt, hogy a szoftver oldalán mi történik. Milliókat fektetünk be a hálózatokba, de néha jobb és hasznosabb a szoftvert javítani, például a meglévő hálózatok használatának a koordinációját javítani. Köszönöm. Kelly úr, a szó. Uh, thank you very much, Madam Chair. Köszönöm uh, szépen, elnök uh, asszony. Köszönöm szépen a világos prezentációt. Érdekes, hogy az előadó azt mondta, hogy mindegyik projekt életképes. Nyilvánvaló, hogy a bizottság elkötelezettségét kell itt próbára tenni energiai projektekről is szólt, az ellátásbiztonságról, ez egy nagyon fontos kérdés csökkenteni a függ vezetékekről, vezetékektől. Az orosz gáztól különösképpen, és felhívta a figyelmet arra, hogy a gáz ár csökkent Amerikában. Az LNG-vel kapcsolatos a hazámban és máshol is Európa nyugati részén általában az LNG projekteknek kell prioritást adni, azon okokból, amelyeket említettem. Köszönöm. Grazie, Köszönöm. Rubik képviselő következik. Mich, uh, Szeretnék köszönetet mondani Lov főigazgató úrnak szeretném, hogy írásban megkaphassuk véleményet, hogy lássuk, hogy a projektek hogyan alakulnak és hogyan optimizálhatók. A kérdésem a földközi tengervidékére vonatkozik. A Magreb országokkal hogyan tervezük a stratégiát? Lehet egy központot megállapítani, és mik a tervek ezzel kapcsolatban. Köszönöm, Kroni képviselő. Thank you, Madam President, and... Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a prezentációt. Három megjegyzésem lenne először is. Az ellátás biztonsága kapcsolatban megfelelő hálózat kell ahhoz, hogy eljusson a fogyasztóhoz az illető energiahordozó. Ez különösen fontos akkor, amikor technikai problémák merülhetnek fel. Ez is nemrég felmerült a gázzal kapcsolatban. Második megjegyzés, a nemzeti szabályozókat meg kell vizsgálni, mekkora hozadott értéket hoz ez nemzeti vagy EU szinten. Ez természetesen ütjük a nemzeti szabályozást. A nemzeti szabályozás egy régióra vonatkozik. Fölé is lehet emelkedni. Harmadik megjegyzés, a bizottság elemzi, -e, hogy közvetlen fogyasztónak mekkora az előnye a kapcsolódásból. Nem csak a nagy felhasználókra gondolok, hanem, és elsősorban a lakossági felhasználókra, a kis fogyasztókra, ahol nehéz a megélhetés, és ez számít tény, hogy új hatékonyság intézkedések vannak, takarékossági intézkedések, egyre kevesebbet használnak fel a fogyasztók a költség miatt. Hát kötvetéseket csökkentendő. Még egy megjegyzés az előző TEN projektekből milyen leckét lehet tanulni, milyen következtetéseket lehet levonni. A TEN projektekből azt tanultuk, hogy a perifériás, periférián található vidékek nem szabad hátrányt hátrányban részesülnek, például Írország, mert a hálózat végén található például Írország. A földrajzot itt ki kellene iktatni. Grazie, kollega. Köszönöm, Balasi diszképviselője szó. Ačiū gerima pirmininkė, gerimas Köszönöm szépen, főigazgató úr, a prezentációjában a balti államokat említette, az LNG terminált, és hogy milyen fontos ez a mi régiónban. Csak hogy elfogadtunk egy iránymutatást a fő energiahálózatokról, és ez intézkedésekkel jár együtt. A földgáz létesítményekről szeretnék beszélni. Az Európai Unió hogyan járul hozzá ehhez? Litvániában például. Ez nemzeti projekt, de ez nagyon fontos az Európai Uniónak azért, hogy energia függetlenség legyen. Például Oroszországtól, a Gazpromtól. Ez egy nagyon komoly probléma. Litvánia ezért próbálja nagyon gyorsan végrehajtani ezt a projektet megpróbáljuk elérni az egyetlen szállítótól a függetlenséget. Bene, grazie. Köszönöm a hozzászólásokat, és most átadom a szót eh, Philip Lovnak. kérem, hogy reagáljon a hozzászólásokra. Well, thank you very much, Chair, and, um, thank you. Köszönöm eh, szépen, elnök asszony, köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett a eh, vitában. Ez valóban nagyon aktív vita volt az infrastruktúrák alakításáról Európában mindannyiunk számára amikor látjuk, hogy a fosszilis anyagok ára mennyire, és elkerülhetetlenül növekszik. Teljesen más a helyzet, mint az Egyesült Államokban. Európa a saját piacát integráltan és versenyképesen kell megoldja ezért fontos, hogy minden kormány és ez a parlament, a nemzeti parlamentek részt vegyenek ebben az erőfeszítésben. Előre szeretném elmondani, hogy a delegált aktus elfogadásra ötösen kész vagyok újra szólni ezen a fórumon, vagy más fórumon, hogyha szükséges. Nem a bizottság feladata minden projektnek a költségeit listázni, de el tudjuk magyarázni, hogy milyen folyamat része ez, hogyan történik 2050-re 750-ről 248-ra sikerült csökkenteni a projektet. Ez a, az átviteli infrastruktúra fejlesztésével jár szállítási struktúra ö, fejlesztésével jár együtt. Látjuk, hogy mekkora potenciál van ebben a projektben. Ezt már vizsgáltuk abból a szempontból, hogy ö, a az üzleti életre, az üzleti élet részevőire és a lakosságra hogyan hat ki. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak az elkötelezettségért ebben a folyamatban, a lista kidolgozásában. Nem volt könnyű minden résztvevőt bevonni és biztosítani, hogy egyik résztvevő sem domináljon a többiek fölött. Azaz a szabályozók nemzeti szinten nemzeti szinten vizsgálják a helyzetet, a saját fogyasztóikat nézik. De hogyha egymásra függetlenül végzik a munkájukat, és van egy projekt, amit együtt tudnak elvégezni, ez mindkét fogyasztói csoportnak az előnyére várat, akkor együtt kell járni. Ez lehet a balti államokban, lehet az Egyesült Királyság és Írország között például nem szabad olyan projekteket kihagyni, amelyeket megfelelő vizsgálat esetén másokkal együttműködve érdemes lett volna véghez vinni. A ljubljanai ügynökség is segíti a munkájukat. Fontos támogatni azt, ami nemzeti szinten történik de hozzáadott értéket lehet adni határon átnyúló mechanizmussal. Ez jelentősen javíthat a nemzeti helyzetem, ami az európai elismerését ismeri a nemzeti fejlesztési prioritásoknak. A finanszírozási lehetőség a nemzeti projekteknek e, élő lehetőség a beruházási alapokban. Nemzeti projekteket lehet finanszírozni. A balti vidéken ez szintén lehetőség. Válaszol az elhangzott kérésre, a bizottság ezt vizsgálja a Baltikumban. Egy nagy LNG terminál a Baltikumban, amely még a szomszédos államokat is, például Finnországot is lefedné, jobb megoldás, mint kis projektek, amelyek garantálják ugyan a ellátás biztonságát a különböző országokban, válság esetén de a kulcskérdés az az, hogy túllépjünk ezen, és az árat is nézzük. Meg a győződve, hogy a nagy terminál a balti piacon megfelelően helyettesíti a mostani ellátást. A, szeretnénk, hogyha globális megoldás lenne a Baltikumban. Ezért fogunk állásfoglalni. Ez elképzelhető, hogy nemzeti szinten, de ambiciózusabbnak kell lenni a Baltikumra gondolni általában. Most pedig visszatérnék arra, amit mondott az előadó, a rendszer operátorok munkájára, és arra, hogy határon átnyúló projekteket kell választani, amelyek tényleg átalakítják a helyzetet. Nem csak a rendszer operátorokról van itt szó a tíz éves fejlesztési tervekről, hanem el kell gondolkozni azon, hogy most már átfogó képünk van arról, hogy milyen lehet egy projekt. Két évente a projekteket a, update-olják, napra készítezik, és mindig akkor az új fejleményeket figyelembe kell venni. egy lista születik majd meg delegált aktusként, ezen túl információ lesz minden projektről, és biztosíthatom önöket, eh, hogy a rangsorolásban nem lesz politikai befolyás. Ezt mindenképpen eh, biztosítani akarjuk, hogy a eh, rendeletek elfogadása során. Itt rendszerek működtetéséről van szó saját európai ügynökségünk ez szerint működik. Jönnek javaslatok, és azt nézzük, hogy a tagállam mennyire felel meg a szabályoknak. Ez szerződés szerinti kötelezettségünk ezt vizsgálni. A politikai okokból nem volt olyan, hogy egy ö, projektet töröltek volna a ö, listáról. Az a projekt, amit Jordan úr mondott, arra más vonatkozik. Nem vagyok benne biztos, hogy ellene szavazott végül az illető tagállam, mert egy olyan állásfoglást tettünk, amely világosra tette, hogy a bizottság végső döntése figyelembe fogja venni azokat a nehézségeket, amelyek környezetileg felmerülnek más tagállamokban az LNG kapcsán. Személyesen nem ö, veszek ö, részt a bizottság ilyen irányi munkájában. Még nem oldódott meg a probléma, a mi szintünkön. Habár a hétvégén lejár a határidő. Úgy gondoljuk, hogy továbbra is nem fog állni ez a probléma. Mert a környezeti hatások továbbra is várhatóan negatívak. Ezért nem, nem fogjuk támogatni a projektek. De ez nem ennek a hétnek a híra, ezt a biztosokkal együtt kell megvizsgálni a projekt változhat. Szeptember 20-a a határidő, de nem hiszem, hogy ilyen projektet be lehet venni. nem fogom mondani a nevét a projektnek, de itt mindenképpen probléma van ami a szakértői véleményeket illeti. Nem szeretném a saját kollégámat, kollégámat túl dicsérni, de megbízom, jobban megbízom a kollégáimban, mint a külső szakértőkben. A külső szakértő nincs olyan háttérbirtokában, hadd mondjam el Brian, hogy a biztos úr is, én is, a kollégám is dolgoznak ezen, mi dolgozunk ezen, és nem a külső szakértők teszik meg a végső javaslatot. Mindig is jegyezzük, amit javasolnak, de a javaslataik nem döntések. Az érettség kérdése nehéz kérdés. Néha az érettség, mint mondtam, azt jelenti, hogy egymással versenyző projektek vannak, és azok közül kell választani. Néha E, egyszerűen az a probléma, hogy nem sikerült véglegesíteni őket. Az érettségi e, szintet értékeljük a projekteknél, amelyek a listán szerepelnek. Hogyha ö, e, sokáig maradnak a listán, örök ott vannak a ö, listán, és nem valósíthatók meg, akkor le fogjuk venni a listáról. Ez egyfajta fenyegetés. Előre kell lépni ahhoz, hogy ez sikerülhessen. Az előreadási jelentés nagyon jó alapot ad az elemzésnek, amelyet végzünk a projekteket. Úgy kell alakítani, hogy az előre a projektek alakításába is bele, kellen, bele kell szóljanak ezek a jelentések. Sok projekt tart ö, számot a ö, média érdeklődésére. Krogermentnek is válaszolnék. Ö, a déli gáz folyosó gondolata élő gondolat, de a Nabukó variáció, ö, nos, nagyon valószínűtlen. Egy kisebb léptékű projektünk van, Azerbajcsán és a török határ összekötésére Európával. A TANAP vezetőitől az év végére várunk döntést. Még le kell küzdeni néhány akadályt a projekt megvalósíthatóságának kimondása előtt kisebb a kapacitás ugyanis, mint a Nabukói. De kereskedelmi, üzleti ajánlat nem politikai cél. A török határtól a többi európai országba való eljutás a, a, szintén a konzorcium vezetőinek döntésén múlik, aztán Görögország és Olaszországon keresztül. A mi részünkről, ahogy ez a listán szerepel, azt követeli meg, hogy Bulgária, Románia, Magyarország ellátására is odafigyeljünk, mert nagy segítségre szorulnak az infrastruktúra fejlesztésében a, Nabuk, a nyugat Nabukó projekt keretén belül Ausztrián keresztül. Ez azt jelenti, hogy a prioritás a listán az lesz, hogy kapcsolódjék Görögország és Bulgária de hogy meg lehessen fordítani az irányt, Szlovákia, Magyarország, Ausztria tekintetében. Nos, így megváltozott a helyzet a déli folyosónál, de a déli folyosó nagyon élő gondolat, és ö, nagyon odafigyelünk ö, rá, ö, az Európán kívüli szállítók is odafigyelnek rá. Teljesen egyetértünk, egyetértek önök, hogy egy előzetes és utólagos elemzés is szükséges. Ezzel kapcsolatban majd számokkal tudunk szolgálni. Valána azt is elmondta, hogy amikor nyilvánosságra hoztuk a jegyzéket, akkor egy do- dokumentumot, egy közleményt is nyilvánosságra hoztunk, és kötelezettséget vállalok arra, hogy egy technikai melléklettel is ellátjuk majd ezt a szöveget annak érdekében, hogy minden egyes további információval a költségekről és előnyökről mindenképpen nyújthassunk, hogy valós képet kaphasson mindenki. Ami a központi, európai központi, európai uniós országok összekapcsolódását illeti 2002-höz képest a 10%-os interkonnekciós kapacitás, hát bizony az, az először is úgy néz ki, hogy először is az interkonnekció a központban már mindenképpen erős, és op- optimalizálnunk kell a jelenleg létező hálózatokat, intelligensebb rendszerekre alapozva azt, és a rendszerüzemeltetőket egy platformon tudjuk működtetni, de ami a periferiális problémát illeti, igen, a Portugália is spanyol ö, képviselők azt mondják, hogy igen, az energia szigetek, ö, mint olyanok, igen. Amikor a csalagutat megépítették, Franciaország és Egyesült között, akkor igen, egy ír képviselő is felvett egy olyan trikót, melyben leírja, hogy mi meg elgyengültünk itt Írországban a csalagútnak hála. Tehát valóban a kereskedelem és a beruházás is nem afelé tendál, hogy kevesebb, hanem hogy több legyen a, a rendszerek összekötődési pontja. Az ibériai régió és a közép-európai régió között 6%-os ez az interkonnekciós ráta az elektromos áram szintjén, sokkal magasabb is lehetne, de minden a projektektől függ, hogy melyeket lehet keresztül vinni, és hogy a rendszer üzemeltetők mit ajánlanak. A politikai üzenet nagyon erőteljes. LNG terminálok kapacitása az Európai Unióban igen jelentős. Keniesz képviselőnek válaszolok most meg. Így lent lehet tartani a földgáz árat kiegyensúlyozó erőként, ugyanakkor az LNG fogyasztás az EU-ban majdnem 30%-kal visszaesett az elmúlt két évben. Miért? Mert a ö, földgáz ára a nem orosz forrásokból származó földgáz ár még mindig versenyképes és alacsonyabb a fogyasztási igény, ugye egyet értenek velem? Így igaz, hangzik a válasz a nem hallott kérdésre, de nem csak azért van itt szó, mert uh, szóval itt a, a, a szén ár is alacsony, és a vezetékes földgáz ár is alacsonyan marad, és a földgáz más forrásokhoz képest versenyképességében úgy alakult, ahogy mi is tudjuk, és az LNG forradalma megint csak változásokhoz vezetett az energetika területén, de most tudjuk, és ezzel szembesülnünk kell, hogy a szén még mindig igen jelentős klímaváltozásra kerül majd sor bizonyára, de igen magas még mindig a, szén fogyasztás Európában. Na most, hogy több LNG kapacitásra van-e szükségünk egyes országokban, hát ezt meg lehetne mm, mindenképpen bizonyítékokkal is erősíteni, például Írországban, de az átfogó kép olyan, hogy az LNG kapacitás fejlesztése valóban segít a helyzeten, az erőforrások diversifikálása szintjén, az energiamix javítása terén, és ki lehetne ezzel egyensúlyozni azt a jelentős szín felhasználást, ami még mindig jellemző. Rubik úr kérdése Ciprus, valamint potenciális kapcsolatok, szálak arra, hogy Cipruson keresztül eljusson a földgáz Európába, Törökország, törökországi vonal kapcsolat becsatornázás lenne a leg mm, ígéretesebbnek tűnő megoldás most, de a földközi tengeri földgáz felhasználás potenciáját még nem tudtuk mérehatóan kiaknázni, és Ciprus nyugati részére kellene most gondolni. Az algériai, ö, Algériából Máltára és Szicíliára ö, beérkező földgázon is el kell tűnődni, és potenciálisan hosszabb távon ö, Észak-Afrika kapcsolat egészen Ibériáig vezető szálakkal óriási potenciált rejt magában a megújuló energiaforrások importja szempontjából. De hát először is észszerűen egyenlőre a mediterrán nyugat-földközi kontextusba kell helyeznünk ezt a kérdést, és megerősíteni az ibériai félsziget becsatornázását a rendszerbe. Aztán a megújuló energiaforrások kereskedelme az EU-ban, ez is egy fontos aspektus. Lehet, hogy elnök az, hogy nem minden aspektusra tértem ki, de köszönöm a figyelmet. Philip Lóper, köszönöm Filip Love a válaszokat mindenre teljes körülön, teljes mértékben választ adott. Nem biztos, hogy mindenki elégedett a válaszsal, de az biztos, hogy részletes volt a válasz. Köszönet a kollégáknak, 15 órakor folytatjuk a szakbizottsági ülést.